collègues je vous propose de prendre place de cesser les Javaslom, hogy foglaljanak helyet, zárják le a magánbeszélgetéseiket. Kérem, hogy fejezzék be a az egyéni beszélgetéseket, hogy elkezdhessük a munkát. Az első ponttal kapcsolatban napi rendet kiosztották, nem javaslunk módosítást, javaslom, hogy fogadjuk el változatlan formában. A kettes pontnál szeretném jelezni, hogy az interneten is közvetítik az ülést. Szeretném Noelia Petinerit és Isabel Klint üdvözölni, akik bent vannak a teremben. Kérem, álljanak fel hogy mindenki láthassa önöket, tehát ő mm, Isabel Queen, aki most csatlakozott a munkatársi gárdánkhoz, és Noelia Petinári legközelebb lesz itt, és akkor fogjuk majd üdvözölni. Na, a hármas pontnál következik az ülés nehéz része, újra nagy örömmel üdvözöljük a biztos urat körünkben, egy eszmecsere céljából a struktúrált párbeszéd keretében. Mint tudják, az Európai Bizottság 2011-2012-es munkaprogramjáról folytattunk párbeszédet, illetve a 2013-as prioritások meghatározásáról. Biztos úr, tehát arról van szó, hogy mi történt eddig, mi történik most, és mi fog történni, mit fog ön tenni holnap. Megadom a szót, hogy jelezze, hogy a bizottság ön által vezetett tárcájánál hogyan állnak a dolgok, és aztán ezt követően eszmecserét folytatunk a kollégákkal. Uh, Madame la Présidente, honorable members, I'm glad to be with you today. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőasszony, képviselő urak, nagy örömmel vagyok itt, hogy a jövőbeli munkaprogramról megbeszélést folytassunk, illetve a jelenleginek a megvalósításáról. Az idei év első fele gazdag volt a kezdeményezésekben az én tárcámnál Sőt, ezen túlmenően elmondhatjuk, hogy a múlt őszi foglalkoztatási és szociális területen megkezdődött a pénzügyi eszközök, illetve a szociális üzlet, illetve vállalkozások terén, aztán a kiküldetési jogszabálycsomag kezdeményezéssel, végül pedig egy foglalkoztatási jogszabály kezdeményezéssel folytatódott a munka. Most a foglalkoztatási csomaggal szeretnék főleg foglalkozni, és szeretnék rámutatni a kiküldetési javaslatok újdonságaira is, amiről múlt heti Strasbourg ülésen is szó volt. Szeretném áttekinteni a pénzügyi eszközök szabályozásának változását 2013 után alapvető alapvetően a szociális alapról, illetve a globalizációhoz való alkalmazkodási alapról lenne itt szó. Az Európai Bizottság a múlt héten fogadott el egy foglalkoztatási kezdeményezés csomagot, a strukturális reform továbbvitelére. Úgy gondolom, hogy nagyon aktuális volt ez a döntés hiszen most kaptunk új adatokat arról, hogy a e, munkaerőpiaci helyzet tovább e, romlott az EU-ban, különösen az euróövezetben emelkedett a munkanélküliség az elhúzódó e, recesszió idején. Három dolgot szeretnék itt hangsúlyozni. Az Európai eh, Bizottság e területekre különösen oda fog eh, figyelni a foglalkoztatási csomag keretében. Eh, mindenek előtt a dokumentumok hangsúlyozzák, hogy a munkaerőpiac keresleti oldalával foglalkozunk főleg, előnyös helyzetet kívánunk teremteni a munkahelyteremtéshez, teremtéshez, további támogatást lehet nyújtani, illetve adókedvezményeket a kezdővállalkozások számára, illetve az önfoglalkoztatókat kedvezőbb helyzetbe lehet hozni, küzdeni kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, illetve az alacsony karbonkibocsátású és erőforrás hatékony technológiák terjesztése fontos. A bizottság három dolgot céloz meg, a zöld gazdaságot, a az IT technológiákat, illetve az egészségügyi és ellátó szolgáltatásokat. Részletes akcióterveket javasol, a három terület gazdasági potenciáljának kihasználására. Jelenleg a növekvő munkanélküliség az, ami leginkább aggasztja az európai állampolgárokat. A munkanélküliség rekordszintet ért el, és nem javul a helyzet. Ezért a foglalkoztatási csomag nagyon fontos a munkahelyteremtés. Ugyanis a foglalkoztatási jogszabálycsomag akkor került napirendre, amikor sok országban megszorítások vannak, különösen Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban. Nagyon fontos, ahogy az elnökünk is jelezte, a munkahelyteremtés. De a középtávú általános EU célok között is fontos a foglalkoztatás terjesztése. a 2020-as célok eléréséhez is növelni kell a munkahelyeket, ezért a munkahelyteremtés kell, hogy a gazdasági növekedés motorja legyen. A most meghozott javaslatokkal három fő területtel foglalkozunk. Először is a sürgős szükségletekre helyeztük a hangsúlyt a keresleti oldalon a munkahelyteremtésben, ösztönözni kívánjuk a tagállamokat a megfelelő feltételek létrehozására a munkahelyteremtésben. Különböző módokon lehet ezt megvalósítani, ezeket korábban jeleztem is, de a csomag a fő strukturális kihívásokkal is foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet erőforrás hatékonyabb, kis szénkibocsátású gazdaságra áttérni, az előregedéssel szembe felvenni a küzdelmet. Három szektort határoztunk meg tehát, amelyek az alapját képezik a kezdeményezésekről szóló dokumentumoknak. Úgy gondoljuk, hogy a képességek javítása nagyon fontos, csak a zöld technológiák területén 20 millió munkahelyet lehet létrehozni 10 év alatt. Részletes akciótervet kívánunk készíteni a gazdasági lehetőségek kihasználásáról a e területen. A második dolog, az európai munkaerőpiacot sokkal dinamikusabbá kell tennünk. A tanulságok, a válság tanulságai alapján a bizottság sikeres átmenetet akar megvalósítani a munkaerőpiacon, megőrizni a piacokat, megőrizni a munkahelyeket, ehhez dinamikusabb és egyben befogadóbb munkaerőpiacra van szükség a bizonytalanságokat, a fiskális költségeket csökkenteni kell, az alacsony nem fizetett munkák csapdáját ki kell küszöbölni. A bizottság a munkahelyek minőségével, színvonalával is foglalkozni fog, társadalmi vitát kezdeményez a gyakornoki viszonyról fontos az erőforrások egy poolba való, egy poolban való összesítése, a jó munkaerőpolitika megvalósítása érdekében. A munkaerőpiaci reformok az emberekbe eszközölt befektetésekkel együtt kell, hogy megvalósuljanak. Fontos az ismeretek, képességek fejlesztése, a munkaerőpiaci problémák kiküszöbölésére jobb prognózis készítésre is szükség van a megfelelő szakképzés érdekében. EU szintű új monitoring eszközöket is bevezetünk majd. A mobilitást is javítani kell Európában, minden jogi és gyakorlati akadályt el kell hárítani, így például a nyugdíjak hordozhatósága fontos. Azt is javasoljuk, hogy a jelenlegi JURES eszközt átalakítjuk, így valós munkaügyi szolgálat jöhet létre határokon túlnyúlóan az EU-ban nagyon fontos a koordináció és a multilaterális monitoring javítása a munka helyteremtési politikákban egy eredményező táblát is szeretnénk kialakítani a munkanélküliségről. Fontos a prioritások közös meghatározása ezért javasoljuk a nemzeti szociális partnerek bevonását is a bérek alakulásának monitorozásába fontos az EU szintű gazdasági irányítás megerősítése, a foglalkoztatási csomag a következő európai szemesztertől kerülne alkalmazásra a munkaerőpiaci reformok és az európai támogatások kéz a kézben kell, hogy haladjanak, így a szociális alap kifizetései. A jogalkotónak benyújtottuk a különböző módosítási javaslatainkat, így a kiküldetésről is. Um, kollégák sok kérdést tettek fel a március 21-én javasolt jogszabályokkal kapcsolatban. Nyilván a javaslatok részleteit nem fogjuk tudni teljes mértékben megbeszélni, ugyanakkor három dologra szeretnék rávilágítani. Ezekkel a javaslatokkal a bizottság egy ígéretet kíván megvalósítani. Az elnök 2009-ben azt ígérte a parlamentnek, hogy a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos interpretációs problémákat és alkalmazási problémákat megoldjuk a 96-os irányelv alkalmazásakor a felesleges adminisztratív tereket ki kell küszöbölni, ugyanakkor a megkülönböztetést is meg kell szüntetni. A 96-os kiküldetési irányelv gyakorlati alkalmazására teszünk javaslatot, úgy, hogy az alapvető szociális jogok megtartásával lehessen szabadon szolgáltatást nyújtani. A rendeletjavaslat megerősíti, hogy nincs senkinek előjoga például a sztrájkjog területén. Az alkalmazási irányelv ambiciózusabb normákat e, javasol, és szabályokat hoz létre a nemzeti hatóságok e, együttműködésében világosan e, meghatározza a kiküldetés miben létét, megpróbálja megakadályozni, hogy postafiók cégek kerüljék meg a szabályokat, meghatározza a felelősségi köröket az ellenőrzések terén, illetve a nemzeti ellenőrzési intézkedések miben létét, javítja a jogok kikényszeríthetőségét, és a határon túlnyúló behajtását is lehetővé teszi a közigazgatási bírságoknak, pénzbírságoknak arányosan kell alkalmazni ezt a e, szabályt, és e, a kezdeményezés e, a legköltséghatékonyabban kell, hogy működjön a cégek és a tagállamok számára. A vita megindult, és ezen a héten folytatódik. A foglalkoztatás és szociális miniszterek informális találkozójával, és nagyon kíváncsian várom a parlament által a két kezdeményezésről készített jelentéseket. Hadd beszéljek most a pénzügyi eszközökről. Tudom, hogy elkezdtek foglalkozni a különböző javaslatokkal, és néhány kérdésről már is felfokozott vita folyik. Általános kérésem az lenne területen, hogy ne veszítsük szem elől annak a fontosságát, hogy a pénzügyi eszközök politikai célokhoz kötődnek, illetve ahhoz, hogy igazi hozzáadott értéket teremtsünk EU szinten. Mint tudják, a bizottság azt javasolja, hogy legalább 84 millió euró a kohéziós alapokból a szociális alaphoz kerüljön tagállamok jelezték, hogy szimpatizálnak vele, mások, más tagállamok viszont erőteljesen ellenzik ezt a javaslatot a parlament is véleményt nyilvánított ezzel kapcsolatban. Szeretnék most röviden visszatérni arra, hogy milyen indokok állnak a e javaslat mögött. Az, hogyha előre meghatározzuk, hogy az a befogadó, humán eh, aspektusát is támogatjuk bizonyos mértékben a növekedésnek. Egy fontos gesztus a bizottság részéről az demonstrálja, hogy az Európai Unió komolyan veszi azt, amit mond, és eh, pénzt is eh, ad hozzá. A jelenlegi gazdasági és szociális helyzetben alapvető fontosságú, hogy pénzeszközeinket az emberek munkára, munkába állására fordítsuk a minimális részesedés ellenzése azt jelenti, hogy a rugalmasság sérülne. Véleményem szerint ez az érv azonban nem állja meg a helyét. Úgy gondolom, hogy az Európai Unión belüli területi együttműködéshez szükség van a rögzített minimális összegekre az alapoknál, hiszen a költségvetési szervei az EU-nak csak így gondoskodhatnak arról, hogy a politikai célok teljesüljenek. Az ESA támogatások odaítélésénél, hogyha folytatódik a lefelé mutató tendencia, akkor az a szavahihetőségünket veszélyezteti. A minimális arány, amit mi javaslunk, nem megvalósíthatatlan a tagállamok számára. A legtöbb esetben nagyon közel áll a valós helyzethez, és csak szerény növe, növelésre van szükség a jelenlegi időszakhoz képest. Bizonyos tagállamokban viszont az ESSA csak 10-15%-át teszi ki a jelenlegi kohéziós keretnek. A javaslat lehetővé teszi, hogy a parlament véleményt mondjon arról, hogy mennyi Eh, fordítsanak humán és mennyit fizikai eh, fejlesztésre. A minimális arány azt jelenti, hogy a parlament eh, a 2020-as célokat figyelembe véve valósíthatja meg a támogatást. Én biztos vagyok benne, hogy az önök szakbizottsága egyetért az Európai Bizottság szakpolitikai célkitűzéseivel, és ennél a résznél erőteljesen támogatni fogja a bizottság javaslatát. Nagyon fontos, hogy a parlament a jogalkotási folyamat során támogasson minket abban, hogy ez a minimális arány fennmaradjon, mert így tudjuk csak azt mondani, hogy tényleg támogatjuk a szociális célokat. a felhasználó hatékonyságát tovább lehet persze javítani. Hadd térjek most röviden rá a globalizációs alkalmazkodási alapra. Nem kell meggyőznöm önöket arról, hogy milyen komoly hozzáadott értéke van ennek az alapnak azok számára, akik nehéz helyzetbe kerültek. Olyan eszköz ez, ami segít, amikor emberek elvesztik a munkájukat, ez egy eszköz, ami segít megmutatni, hogy Európa igenis tud segíteni. Tudom, hogy vannak nehézségek a konkrétumokkal, és szívesen állok a vita elébe eltéren is. De azt kérem, hogy segítsenek megvédeni ezt az eszközt, hiszen ez a terepen és az EU percepciója szempontjából is nagyon hasznosnak bizonyult a szociális változás és innováció alapja az a terület, ahol a legelőre haladottabb a munka, a tanácsban is folytatódik a munka, és úgy tűnik, hogy a tanácsban talán hamar kialakulhat a megállapodás, és nem szeretnék belemenni ennek a részleteibe, hiszen önök még most alakítják ki az álláspontjukat, csak emlékeztetnék rá, hogy ez az eszköz is nagyon fontos eszköz, hiszen lehetővé teszi, hogy európai szintű kezdeményezéseket hozzon a bizottság. Azt is javasoltuk, hogy bizonyos tájékoztató jellegű százalékokat határozzunk meg az odaítélésre, ezt alaposan át kell gondolni. Tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, a mai párbeszéd fő célja az, hogy eszmecserét folytassunk a 2013-as bizottsági munka programról. Nagyon szívesen meghallgatom a véleményüket, és reagálok a jövő évi munkaprogramra kapcsolatban is gondoskodni kell arról, hogy a foglalkoztatási csomagot addigra már teljes mértékben alkalmazzák, és megfelelő irányban mozdulhat el az Európai Unió. Szívesen reagálok a parlament felhívására, mi szerint a gazdasági irányítási struktúrának egy szociális dimenziót is kell adni a befektetések oldalán, aztán nagyon fontos a romák helyzetének javítása, a nyugdíjak hordozhatósága, az aktív idősödés, a demográfia kérdése, hogy csak néhányat említsek a problémák közül, de most itt megállok, és meghallgatom kérdéseiket, meg fogok próbálni válaszolni rájuk. Elnök asszony, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Az előadása már átfogó képet adott nekünk arról, hogy milyen sűrű javaslatok születtek, és tudjuk azt is, hogy az ön tárcája más szakpolitikákkal is összefügg, a kollégium más tagjai is érdekeltek ebben. Most szeretnénk a struktúrált párbeszéd ránk eső részét megnyitni itt a vitát, és először is Őri Csabának szeretném a néppárt nevében átadni a szót. a szót, elnök asszony. Korábban számsz, ö, ö, számos alkalommal elégedetlenségünknek adtunk hangot a bizottság munkáját illetően, mondván, hogy a képviselők szeretnének dolgozni, és nem jönnek a javaslatok. Úgyhogy úgy illik, hogy most megköszönjem biztos úrnak nem csak azt, hogy eljött közénk, ez hasznos és jó gyakorlat, érdemes folytatni, hanem hogy most úgy tűnik, hogy jönnek végre javaslatok, tehát <laughs> ne csak a kritikát, hanem ha úgy tetszik, azért a, a, a, a köszönetet is ö, ö, ö, részünkről akkor most ö, beseperheti. A következő ö, néhány kérdésem lenne, nem szeretném elvonni a szót a, a többiektől. Örült, vártuk és örültünk annak, hogy végre megjött ez a foglalkoztatási csomag, viszont vannak kérdéseink ezzel ö, kapcsolatban. Elképzelések vannak, javaslatok vannak, ezeket nyilván mi magunk is meg fogjuk vitatni. Kicsit frusztrál ugyan minket, hogy túl hamar kerül valószínűleg a tanács elé is, és kevés az időnk a, a reagálásra, de azért meg fogjuk találni a módját, hogy részletesebben is ö, ö, véleményt mondhassunk e, ennek elemeiről. Nem teljesen világos még ennek, hogy ez pontosan hogy lesz végrehajtva. Persze mindannyian tudjuk, hogy nemzeti hatáskörökről van szó ö, egyrészt, Ugyanakkor egy pici reménysugárt vélek felfedezni abban, ahogy a, a szociális alapról és a pénzügyi kérdésekről beszél biztos úr, hogy érti a, a, a mi problémánkat is, nevezetesen, hogy hiába van sok jó ötlet, hogyha nincs mögötte pénz, és a tagállamoktól várjuk, hogy ugyanabból a, <clears throat> ő, ő, ő, hogy mondjam, a saját forrásaikat gombolják újra a most megjelölt prioritások mentén. Ez különböző helyzetű tagországokban különféle lehetőségeket jelent. Tehát van, ahol egyébként valószínűleg kevésbé súlyos maga a foglalkoztatási helyzet, és jobbak a lehetőségek, vannak tartalékok átcsoportosíthatók, és vannak országok, nehezebb helyzetben lévő országok, ahol viszont nem biztos, hogy előrelépést jelent a dolog, mert egyszerűen nem tudnak hozzá kapcsolódni. Nyilván fontos lesz a kohéziós politikával való kapcsolat, ezt már annak idején a foglalkoztatási irányelvek vitája kapcsán meg tudtunk egyezni abban, hogy ez érdemes foglalkoztatáspolitikai szempontból is hangsúlyozni a kohéziós politika fontosságát. Én itt azt várom, és remélem, hogy ebben megerősít biztos úr, hogy továbbra is szorosan együtt kell működnünk, mert azért a via felhők még nem mm, tűntek el, itt azért még komoly viták lesznek. A posting kapcsán az elvekkel egyetértek, nekem egy kicsit túl soknak tűnik az, ami a bürokratikus szabályokat, kontrollokat a javaslatban, de hát itt van most az anyag a parlament előtt, vitatkozni fogunk róla, meglátjuk, hova jutunk ki. Kérdésem az, hogy jól értem-e, hogy ami viszont a Monti kettő részét illeti a dolognak, tehát tisztázni a munkavállalói jogokat. Ez a tanács fog ebben végső soron dönteni, tehát mi itt mondhatunk ugyan véleményt róla, de miután rendeletről van szó, mint hogyha itt konszenzusra lenne szükség, majd meglátjuk, hogy mi történik. Ö, ami az eszával és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ö, ö, szavait illeti, erre majd, ö, ha so, kerül rá, akkor Elizabeth Morent kérném meg, hogy szóljon, illetve a globalizációs alapról pedig Bauer Editet, úgyhogy nem venném el előlük a szót. Köszönöm szépen, hogy els, elsőre ennyi lenne a reakció. Köszönöm. Alexandro Szerkász következik, majd pedig Slóter asszony, Slóter asszony a zöldek nevében, ugye? Először Szerkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak is az előadását. Ha jól értettem, akkor ez a harmadik alkalom, hogy itt járt nálunk, ugye a plenáris ülésen, a koordinátoroknál, és most a szakbizottság ülésén is. Remélem, hogy ez azt jelzi majd, hogy egyfajta változás következik be a biztosok testületén belül, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tekintenek a szociálpolitika különböző eszközeire, illetve arra az intézményi szerepre, amelyet az Európai Parlament betölt ebben az eljárásban, illetve a döntéshozatali folyamatban. Éppen ezért szeretném megköszönni önnek ezt a figyelmet, amely tanúsított irányunkban, hogy meghallgatott bennünket, és nem csak ön, hanem a kollégái is remélem, hogy ezentúl fokozottabban meghallgatnak bennünket, és figyelmet szentelnek nekünk. Ugye fontos az, hogy meghallgassanak, de az is fontos, hogy hallgassanak ránk, hiszen itt a parlamentben a szocialista frakció is úgy véli, hogy a különböző ideológiai megosztottságon túlmenőleg nagyon fontos az, hogy közeledjünk az európai valósághoz. Ma pedig azt hallhatjuk, hogy az emberek felkiáltanak, és egy konszenzusra van szükség abban a tekintetben, hogy az eddig követett út pusztán még inkább fokozza a kirekesztést és a munkanélküliséget, tehát nem ez az az út, amelyen továbbra is haladnunk kell, úgyhogy egy valós változásra van szükségünk, és ezt kérjük. Nem csak egy filozófiai váltásra van szükségünk, ahogyan az a foglalkoztatási csomagban is megjelenik, ez pozitív, de közeledni kell a jogokhoz, az egyenlő bánásmódhoz, javítani kell a foglalkoztatás minőségét, a növekedés felé kell elindulnunk. Ugyanakkor nem csak egy a filozófia váltásra van szükség, hanem szükség van arra is, hogy a matematika terén is kövessük ezt a megközelítést. Óriási hiányosságok figyelhetők meg Európában, nem csak abban a tekintetben, hogy hogyan tudjuk megoldani a munka nélküliséget, hanem az összes tagállamban komoly hiányosságokat vehetünk észre. Éppen ezért biztosíthatjuk a felől, hogy támogatjuk ezt a szemantikai, filozófiai, politikai szemléletváltást, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az Európai Unió politikája nem kielégítő azok számára, akik változásra tartanak igényt. A munkanélküliséggel szemben ugyanis fel kell lépnünk, és biztos úr, teljes mértékben haszontalan mindez azok számára, akiket sújt a munkanélküliség, ugye ez a lakosság 20%-ét érinti, és a fiatalok körében a fiatalok 40%-át sújtja. Ugye azt mondják, hogy támogatják a tagállamokat. Az én első felvetésem a következő lenne. Koherenciára van szükség a szociálpolitika, a politikai célkitűzések támogatása és a gazdaságpolitika, a fiskális politika között. Mert ugye egyfelől azt mondják, hogy támogatni fogják a tagállamokat, és azt tanácsolják a tagállamoknak, hogy hogyan költsék el a költségvetésüket, de az igazság az, hogy ha a fiskális politika eh, pusztán a költségvetés kiigazítására szorítkozik, akkor ezen tagállamoknak eh, semmi lehetőségük nem lesz arra, hogy kövessék az önök eh, tanácsait. Kiigazításra van szükség, ezt mondják, a szociálpolitikát ki kell igazítani, ugyanakkor mindez nem elegendő, és így nem fogunk tudni semmit sem megoldani és biztos úr lassan befejezem, mert mások is szót kértek, de szeretném hangsúlyozni, hogy számunkra ez kulcsfontosságú. A foglalkoztatási csomag, amelyet bemutatott, ez nagyon fontos, de fontos, hogy a gazdaság irányítása koherens legyen, és nem szabad, hogy ellentmondások jelenjenek meg a között, amit hangoztatunk, és a között, amit teszünk. Tehát amint, amennyiben koherensen lépünk fel a két dolog között, akkor ez célra vezető lesz és lassan le is zárom, majd ugye a munkavállalók mobilitásáról mások szólnak, de egy kicsit kedvesebb hangnemben szeretném ezt lezárni. Szeretném támogatni az ön erőfeszítéseit, ugye, amit a globalizációs alkalmazkodási alapról elmondott, tehát tekintetben teljes mértékben támogatni fogjuk, mert ez most a válság időkben nagyon fontos Európában. Ez az egyetlen eszköz, amelyel az európai intézmények támogatni tudják a válságos ágazatokat, úgyhogy nem szabad ezt leértékelni, és nem szabad más célokra felhasználni. Segíteni kell a munkanélkülieket a válság idején, hogy új munkahelyet találjanak. Köszönöm. Madame Schröter, et puis ensuite... Schröter asszony, majd pedig meghallgatjuk az első választ is. Köszönöm szépen, két felvetésem volna. Az egyik az ESF-fel kapcsolatos, a szociális alappal kapcsolatos. Nagyon fontos, ugye ez a 25%-os kvóta, de nehéz mindezt elérni. A munkaügyi miniszterek azok, akik a projekteket végre tudnák hajtani, jelzik, hogy problémák merülhetnek fel. Ugyanakkor, hogyha ezt a rendeletet így hagyjuk, ahogyan az most van, nem fog működni ugyanis a négyes cikkben egyfajta koncentráció lép fel, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem alkalmazható, nem végrehajtható a jó munkaügyi politika érdekében azt, eh, arra szeretném kérni, biztos úr, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsunk ott, mert akkor a szövetségek is eh, valóra válhatnak. Másodszorban pedig az Enforcement Directive-vel szeretnék, eh, ezzel kapcsolatban szeretnék szólni, a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban. Ugye említette, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat, intézkedéseket szeretné tisztázni, ugyanakkor itt éppen, éppen hogy korlátozzák ezeket. A múltkor már kifejtettem, hogy a legkisebb korlátozás is mit eredményez. Megjelennek azon energiák, erőfeszítések, amelyek megpróbálják lejjebb vinni a béreket. Kérdeztem én azonban, hogy miért akarják ezt a nemzeti felügyeleteket, miért akarják az ellenőrzéseket korlátozni? Gondolják, hogy egy ilyen rendszerre hogyha nemzeti szintű ellenőrzéseket hasz, hajtanak végre, ezek szigorúak, de ezt szerint lehet helyettesíteni? Thank you much. Uh, <coughs> Köszönöm szépen. Ami a foglalkoztatási csomagtervet illeti, nagyon örülök annak, hogy önök is időszerűnek találják, és teljes mértékben osztom, amit Szárkász úr mondott arról, hogy mennyire fontos összeegyeztetni egyrészt a gazdasági, pénzügyi, szakpolitikákat, másik oldalon pedig a foglalkoztatási szociális politikákat. Ezt az egyeztetést a csomagterven belül nem tudjuk végrehajtani, hanem csak azután, miután a csomagtervet elfogadtuk a bizottságon belül az európai szemeszter folyamat keretében. Biztos vagyok benne, hogy önök tudják, hogy ez a csomag majd hozzájárul a tanács munkájához is, és az európai csúcshoz is, amely egyébként március 1-i konklúzióban megemlítette ezt a foglalkoztatási csomagtervet, és az állam és kormányfők biztos, hogy vissza fognak még térni erre a pontra hiszem, és nagyon is remélem, hogy ez a csomagterv ez alap lesz, sőt építőkő a különböző stratégiák, szakpolitikák számára, mégpedig valós, fenntartható módon a válság során. Az összes alapelem, kulcselem már benne van, ami a hagyományos foglalkoztatási politika gyenge pontjait illeti, hogy túlságosan a kínálatra összpontosított, ezen változtatunk, és a az EU-ban több eszközt kívánunk biztosítani a mobilitás számára, és így próbáljuk megoldani többek között a foglalkoztatást. Mobilitás a, főként a fiatalok számára, és azok számára, akik munkát szeretnének találni egy másik tagállamban. Nem csak a foglalkoztatási területen kell dolgoznunk a végrehajtásért, hanem sokkal tágabb értelemben gazdaságpolitikai kereteken belül is, és ez mindenképpen igaz. Az is biztos, hogy ennek lesznek pénzügyi kihatásai kell, hogy legyenek, és ez a reallokálással történik a jelenlegi időszakban, és a foglalkozási politika ezen elemeivel már foglalkozott a ifjúságpolitika, és ennek első fázisát már végrehajtottuk, de a team vissza fog térni a nyolc tagállamba, és akkor valóban a reallokálással ismét foglalkozunk, főként a fiatalok számára kívánunk tenni további lépéseket és ez a következő pénzügyi tervre is hárul ez a feladat. Amit pedig Schröter asszony mondott, Schröter asszony mondott a rugalmasságról, az MFF most már döntési szakaszba érkezik, és akkor biztos, hogy rugalmasságról kell tanúbizonyságot tenni, de a mostani fázisban inkább az az indokolt, hogy több érvet fejezünk ki, és valóban kiálljunk az eredeti javaslat mellett, amelyet mi tettünk. Azért, hogy valóban meglegyen az eszköz jogosultsága és a sajátos megoldások is amelyeket mi javasoltunk. Majd pedig egy későbbi stádiumban a jogos, igazolt rugalmasságot is lehetővé tehetjük, de úgy, hogy nem ássuk alá ennek a céljait és jellegét. Ami pedig a kiküldött munkavállalókat illeti, remélem, hogy ez nem lesz bürokratikus, ahogy ezt egyébként Őri úr megjegyezte, az új gyakorlati elemeket, kívánalmakat kívántuk a megfelelő, az abszolút szükséges szintre hozni, tehát csak ami abszolút szükséges, megnéztük a problémákat és megvizsgáltuk, és valóban lépni kell, új megoldások szükségesek, hogyha ki akarjuk küszöbölni a problémás eseteket és az ellentmondásokat. Egyébként szükségtelen bürokratikus réteget nem tettünk hozzá az eredeti irányelvhez, véleményem szerint. Sötter asszony felé fordulok. Ezt már elmondtam a parlamentben, Turunan asszony vetette fel ugyanezt a kérdést, vagyis a korlátozás csak akkor alkalmazandó, hogyha a meglévő EU joghoz akarunk illeszkedni, alkalmazni, és ezen felül erre nem lesz szükség. Elnök, köszönöm szépen. Morán Sárti asszony kezdi az első kérdésfeltételt, majd Stephen News úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy eljött ismét körünkbe a bizottságunkhoz, hogy a foglalkoztatási csomagtervet eh, elébünk terjessze, és megvitassa velünk. Ahogy egyik kollégám mondta én előttem, a, érdekes ennek a filozófiája, de gyakorlati javaslatokra van igazából ma szükségünk, és eh, úgy hatékony ez a csomagterv, hogyha a most elviselhetetlen helyzeten választ, változtat, vagyis azon, hogy Európában ma az európai országokban egyre növekszik a munkanélküliség, és ezen kell változtatni. Ön négy kérdés fog most hallani, és néhány javaslatot is tennék. Az első pont a kereslettel kapcsolatos. Ön elmondta, hogy a keresletből indulnak ki milyen munkahelyek iránt van kereslet. Mint mondta, ma az az érdekünk, hogy operatívak legyünk, mégpedig úgy lépjünk, hogy minden szakmai ágazatban legyen egy elmélkedési folyamat, és egy igazi leírás arról, hogy milyen munkakörökre van szükség, mert sokszor a szakmai körök nem tudják, hogy merre is megyünk, vagyis a pontos keresletet kell meghatározni azért, hogy ehhez lehessen azután a képzést igazítani, és a tapasztalatszerzést azért, hogy a valós igényekhez alkalmazkodjunk ettéren. A másik Ön beszélt a zöld gazdaságról, kommunikáció szolgáltatások területéről, de látjuk az Európai Szociális Alap esetében is, hogy változnak a munkahelyek, és ez minden szakmát érint. Ezt nem szabad elfelejteni, mert ha nem, akkor szakmai kizárásnak leszünk tanulni. A másik pont a fiatalok gyakorlata Ön azt mondta, hogy a szakpolitikát összpontosítani kívánja e pont köré, és Szarkász úr elmondta, hogy mennyi, mennyire nagy mértékben érinti a fiatalokat a munkanélküliség. De itt nem a gyakorlatot kellene fejleszteni, hanem azt a gyakorlatot, ami lehetővé teszi az igazi szakmai beilleszkedést. Mert az a probléma, hogy sokszor gyakorlatra felveszik gyakornokként a fiatalokat, de ennek azután semmi jövője nincsen, és nincs folytatása. A negyedik pont, amihez szeretnék hozzászólni, ez az, hogy a kompetenciákat hogyan fogadják el, és itt szeretnék javaslatot tenni. Az önkéntesség terén nagyon sok kompetencia alakult ki, és közben ezeket valahogy sehogy nem, sehogy nem ismerik el, sehogy nem igazolják itt az önkéntesség kerébe. Pedig ez lehetővé tenne a mobilitást, erről ön is beszélt, és a karrier kialakulását, továbbfejlesztését, úgyhogy nyissuk meg ezt a területet, és valahogy validáljuk ezt a fajta tapasztalatszerzést az önkéntességen belül. Steven News, majd Edith Bauer következik. Köszönöm, elnök asszony, és én is köszönöm a biztos úrnak ezt a küzdelmet, amely tovább folytat a szociálpolitika érdekében egy, itt az intézményünkben. Két felvetést szeretnék röviden tenni. Az egyik a foglalkoztatási csomaggal kapcsolatos. Egyetértek azon felvetésekkel, amelyek elhangzottak. Az elemzéssel nem tudok nem egyetérteni, örvendetes is ez. Hallhattuk itt a makrogazdasági kormányzás nyelvezetét ugye az utóbbi időben, de az elemzés nem igazán tér el attól, amely a foglalkoztatási iránymutatási csomagban olvasható volt 97-ben. Egy konkrét példát is említenék. Az 1997-es foglalkoztatási stratégia specifikus irányelvekben kerekedett ki, például ideiglenes munka, illetve ügynökségi munkával kapcsolatban, és ott elhangzik az, hogy az ilyen a tipikus munkavállalás irányába való elmozdulás veszélyes, mert ez szélesebb értelemben vett társadalmi problémákat is előidézhet és a munkavállalói jogokat ki kell domborítani a munkavállalói szerződésekben. Európai szintű keretszerződésre van szükség, amely az ilyen munkavállalói jogok szűkebb körét meghatározza. Ugyanakkor, ha az elemzés most érvényes, akkor is az volt, ha akkor az volt, akkor most miért nem, miért nem az ezt szeretném tudni. A másik pedig a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos. Nem szeretném megismételni a plenárison a múlt héten már elhangzottakat, de valami, amit ma mondott, az a múlt héten is elhangzott. Említette, hogy az önök javaslata nem biztosít előjogot a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, és a sztrájk jogot, illetve az egyesülési jogot sem helyezi előtérbe. Tehát egyfajta egyensúlyra törekszik a kettő között. Az probléma, amelyet ezzel kapcsolatban én észlelek, az az, hogy az egyesülési jog, illetve a sztrájk jog, ezek alapvető jogok, amelyek az alapjogi kartában is szerepelnek. A szolgáltatás nyújtás joga, illetve a letelepedés joga pedig nem, nem szerepelnek az alapjogi kartában, tehát ezen munkavállaló jogok hogy hogy nem élveznek elsőbséget, főleg akkor, az alkotmányokban, mint például a spanyol alkotmányban szerepel a sztrájkhoz való jog. Ugyanakkor a vállalkozásokkal kapcsolatos jogok nem szerepelnek ugyanígy az elsődleges jogban. Tehát szerintem ez egy problémát vet fel, és Szeretném tudni, hogy hogyan született az a javaslat, amit végül előterjesztett. Edith Bauer, és... Bauer Edith, aztán jut a Steinbrück. Mikrofon nincs bekapcsolva. Hát elsősorban azt szeretném mondani, hogy én nagy örömmel látom a paradigmaváltást. Tehát mindig idáig a kínálathoz próbáltunk meg beruházásokat keresni és munkahelyeket keresni. A paradigmaváltást ott látom, hogy most a kereslet oldaláról próbáljuk megközelíteni a problémát, és lehet, hogy ez az adott körülmények közt effektívebb lehet. Ezzel viszont úgy tűnik, hogy új problémákkal fogunk szembenézni a fiataloknak, azokat, akiket képezni lehet, azoknak ez valóban megoldást hozhat, de hátrányba kerülnek a középkorú munkavállalók és, a, és az idősebbek. Tehát nyilvánvalóan ez se lesz, ez se lesz százszázalékos megoldás. Amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, az egy másik megjegyzés, és arra vonatkozik, hogy lehet, hogy legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy túl sok a program, túl sok a célkitűzés, és ugyanazokat az alapokat próbáljuk felhasználni különböző szempontokból. Az az aggodalmam, hogy időnként áttekinthetetlenné válnak, hogy milyen pénzeket honnan, hová rendelünk, milyen célokhoz. Mondok egy konkrét példát, nem teljesen világos számomra, és örülnék, hogyha, hogyha erre választ tudnék kapni, hogy mi az átjárás az Európai Szociális Alap és, az, és a Szociális Vállalkozási Alapok közt. Egy kicsikét meglepett, hogy nem az ön ö, ö, hivatalából jött ez a, ez a javaslat, és valahogy mellettünk is elvágtatott ez a javaslat, de úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes, érdekes kezdeményezés a munkanélküliség csökkentésére. A harmadik megjegyzésem az EGF-re, a globalizációs alapra vonatkozik, ahogy Őri kolléga is jelezte. Igazából nem tudunk mit kezdeni, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsikét le is vagyunk merevedve ezzel a javaslattal kapcsolatban. Nem igazából értjük, hogy a bőséges mezőgazdasági politika mellett a mezőgazdasági politika X plusz egy eszköze mellett miért van szükség arra, hogy a globalizációs alapot elsősorban mezőgazdasági politikai célokra használjuk. Tehát megint, megint egy olyan konfúz, konfúz állapot, állapot alakul ki, hogy a mezőgazdasági politika a kap finanszírozási eszközeit egy fajta célokra lehet használni, a globalizációs alapokat, esetleg éppen ellentétes célokra. Szóval nem, nem, teljesen, nem teljesen világos, hogy miért nem, miért nem koherens eszközöket használunk egyfajta, egyfajta célokra arról nem is beszél, vagy nyilvánvalóan a, a, a globalizációs alap eredeti célkitűzései, azok messze menően háttérbe fognak szorulni, már csak a, a csomagok nagysága miatt is. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e innen visszaút, de, de én azt látom, hogy a, a parlamenten belül nincs nagy lelkesedés, hogy, hogy ezt az alapot a, a jövőre való tekintettel úgy kezeljük, ahogy, ahogy a bizottságtól javaslatként megkapjuk. Ön arról is szólt, hogy a, az akadályokat el kell távolítani, amik a munkaerőpiacon vannak, az egységes munkaerőpiacon. Őszintén szólva ezt a kérdést a plénumon szerettem föltenni, de nem került rá sor, hogy az időkorlátok miatt, hogy ezt megkérdezhessem. Én azt szeretném megkérdezni, és nem először teszem fel ezt a kérdést nyilvánvalóan, hogy nem tervezi-e az önhivatala, hogy utána néz annak, hogy az egyes tagállamok milyen foglalkozásokat kötnek az állampolgársághoz. Úgy tűnik, hogy e, a bírósági döntéssel szemben, amelyik azt mondja, hogy e, olyan foglalkozásokat lehet e, állampolgársághoz kötni, ahol közhatalom gyakorlásáról van szó, az egyes tagállamokban messze túlmennek ezen a követelményen, és, és nagyon különböző foglalkozásokat kötnek az állampolgársághoz. Köszönöm szépen. Thank you for your patience. Um, nous allons prendre ensuite... Steinbrück asszony kérdez még, és aztán visszaadnám a szót a biztos úrnak. Steinbrück asszony. Tisztelt biztos úr, a bevezetésében hivatkozott eh, a múlt héten be is bemutatott foglalkoztatási csomagra, és eh, abban szerepel az EURES eh, új rendelete. Említette, hogy a határmenti partnerségeket ki akarják venni ebből, és inkább az Európai Szociális Alaphoz tartoznának. Én vagyok illetékes az európai szociális változás témájáért, és éppen ezért Európa szerte foglalkoztam ezekkel a partnerségekkel. Ezek gyakran több államot érintenek egyszerre, és komoly problémákat jelentenek a jövőre nézve. Számomra itt egyáltalán nem egy függőleges intézkedésről van szó, gyakran akár négy tagállam is érintett, illetve részt vesz ilyen partnerségben, és gyakorlatilag lehetetlenség ezt a fajta bürokráciát határokon átnyúlólag megoldani, és ismerem ugye már Németországból eleve szövetségi tartományokon átnyúlóan ezt a helyzetet, mert már ott nehéz ezt megoldani. Szeretném tudni, hogy a határmenti partnerségeknek ezt a fontos kérdését ugye hogyan kívánja megoldani, hiszen a mobilitás egy nagyon fontos téma, és jelen pillanatban ez főleg a határmenti térségeket érinti. Hogyan kívánják ezt garantálni a jövőre nézve? És egy rövid kérdésem volna még Elizabeth Schröter kérdése kapcsán is, a kiküldetésre vonatkozóan. Ami az ellenőrzéseket illeti, ezeket vissza kívánják fogni Részben én is osztom kollégám nézetét. Többször jártam Franciaországban, Németországban, építkezéseken, ahol azt tapasztalhattuk, hogy a különböző postafiók vállalatokkal kapcsolatos ellenőrzések problémásak. Németországban is két héttel ezelőtt azt hallottam, hogy egyáltalán nem tudják, hogy hogyan ellenőrizzék mindezt. Nem tudja az ottani közigazgatás, hogy ezt hogyan ellenőrizzék. A szociális biztonsági dokumentumokkal is problémák jelentkeznek, és jó volna, ha áttekinthetnénk a helyzetet úgy, hogy a kiküldött munkavállalók is a saját nyelvükön a fogadó országban tudják, hogy hova forduljanak. Egy további probléma, illetve ezen problémák még inkább súlyosbodnak az egyéb vállalatoknál is a láncolatban, és szeretném eljutatni ezen kérdéseket a bizottsághoz, mert mindez nem csak az építési ágazatot érinti. Fontos, hogy fokozottabb ellenőrzéseket hajtsunk végre a kiküldő országban, a fogadó országban, és persze az európai hálózatokat is jobban górcső alá kellene vennünk. És még egy harmadik kérdésem is volna, persze dicsérnem is kell azért néha a biztos urat, a minimálbérek kérdésében. Ugye ezért hálás vagyok. Osztom azt a nézetét, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, ha szeretnénk tényleg fellépni a szegénység elleni küzdelemben. Ugyanakkor azt is látom, hogy a bizottság azon országokban, ahol támogatást igényelnek, a bizottság beavatkozik bizonyos országokban, ahol különböző megállapodásokat kötnek ágazatokban. Én azt szeretném, hogy a minimál bérek kérdésében fokozottabban fellépjenek, és nem tudom, hogy tervezik ezt a jövőben. Euh, Biztos úr, azt javaslom, hogy vegyük euh, ezeket a kérdéseket most, euh, mert nagyon sok kérdést hallottunk. Christensen és Richard Falb jelentkezett. Ki szeretne még majd hozzászólni? Deli asszony. Ezzel akkor lezárom a hozzászólók listáját, és most a biztos úrnak adom meg a szót. Megpróbálok még gyorsabban válaszolni, mint az előbb, azért, hogy maradjon még idő a további hozzászólóknak. Szerintem gyakorlati jellegű ez a foglalkoztatási csomagterv, és a közleményhez cselekvési tervek is csatlakoznak, főként három ágazatban, az fiatalok gyakorlatát illetően konzultációkat folytatunk, és reméljük, hogy ezek reméljeink szerint az év végén lezárulnak. Amikor a három ágazatra összpontosítunk, akkor ez nem jelenti azt, hogy más kezdeményezésnek nem adunk teret, csak annyit mondtam, hogyha analitikus bizonyíték van arra, hogy egy-egy szektorban a foglalkoztatási lehetőségek nőnek, például a zöld munkahelyek terén, és akkor, ha biztosak vagyunk ebben, akkor megfelelő képzésre van szükség, és ez az átalakulás akkor Európában is munkahelyeket fog teremteni, és éppen ezért a cselekvési tervek a különböző tárcákkal összefüggésben egészségügy és egyéb tárcákkal, akkor mi a megközelítés terén együttműködünk, és a végrehajtás terén is. A szöveg, szöveg nem exkluzív, kizárólagos abban az értelemben, hogy a további kezdeményezéseket, akár jogalkotási kezdeményezéseket ne tenni lehetővé. Bár amikor a munkaerőpiac reformról beszélünk, akkor ezek az esetek többségében a reformokkal függnek össze, amelyek a tagországokban zajlottak, és ezek a reformok sokszor egy-egy ország specifikus helyzetére adnak választ, és nem feltétlenül az európai helyzetre. De nagyon sok vita lesz a csomagtervről, miután a parlament és a tanács parlamentre és a tanácssal tárgyaltam, a szociális partnerekkel, a foglalkoztatási bizottsággal ismét beszélek, és lesz ősszel egy foglalkoztatási konferencia, ott analitikus, gyakorlati kérdéseket megtárgyalunk, de további javaslatok is elhangozhatnak a jobb megvalósítás szempontjából, érdekében. Ez nem lesz a vége még a folyamatnak, hanem egy új megközelítés kezdetét jelenti, egy új időszakét, amikor Európának sikerül a recesszióból és a magas munkanélküliségből kikerülnie. Ami a globalizációs alkalmazkodási alapot illeti, ez nem elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos, Bauer asszony, ez az alap, ez most, erre most már vonatkozik az új megközelítés, ami átfogó, befogadó, és ez a gazdák foglalkoztatására is vonatkozik, de a gazdák esetében ez korlátozott az új globalizációs alkalmazkodási alap. Az egyéb foglalkoztatás területén nem korlátozott. Reméljük, hogy a végén elfogadható lesz ez a javaslat, de ahogy már mondtam Söter asszonynak is, majd meglátjuk a folyamat végén, hogy mi a legjobb opció, hogyan lehet ennek az eszköznek az alapvető funkcióját fenntartani, vagyis képesnek lenni arra, hogy váratlan helyzetekre reagáljunk, például amikor cégeket eh, bezárnak, vagy eh, áthelyeznek másik kontinensre, és amikor egy-egy helyen hirtelen magasra szökik a munkanélküliségi ráta. Ez ennek a funkciója, és ez segíti az EU-t abba, hogy segítséget nyújtson a lehető legjobb eszközzel, megoldással. Ami a minimum béreket illeti, itt van egy ellentmondás, valószínűleg gyakorlatban is megvan ez az ellentmondás a program országokban, olyan országokban, ahol válság van, mégpedig olyan mértékű válság, amelyre még nem is tudom mióta nem volt példa. Reméljük, hogy a görög eset nem tipikus, hanem csak kivételes mindenképpen, és még a görög esetben is képesek vagyunk arra, hogy a minimálbért azért Görögországban megtartsuk. A vitákban a viták során nem mindenki gondolta úgy, hogy Görögországban fenn kellene tartani a minimálbért. A görög szociális partnerekkel Aténban erről megbeszélést folytattam, és remélem, hogy a változás, kigazítás után ugyanazt a megközelítést alkalmazhatjuk az összes tagállamra, de most az a nehézség, hogy jelen pillanatban nem csak arról van szó, hogy következetlenség lenne, az alkalmazáskor, amikor a minimálbér elvet alkalmazunk a különböző országokban, hanem a probléma a belső devaluációval függ össze, nem csak a minimálbérről van itt szó, hanem arról, hogy a monetáris unióban hogyan lehet reagálni akkor, amikor a pénzügyi kockázat megosztás nem történik meg. Hosszasan beszélhetnénk a Monti 2-ről, és arról, hogy az alapjogok kérdése ezzel hogyan függ össze, csak annyit tudok mondani, hogy sok vita után született meg ez a javaslat, és egyensúlyt kellett teremtenünk, mégpedig úgy, hogy ez alkalmazható legyen a gyakorlatban is. Ez volt a vezérelv, a javaslat, a most megszületett javaslat kialakítása során, és örömmel várom a megjegyzéseket, hiszen ezt a tanácsban és a parlamentben meg kell vitatnunk. Elnök, köszönöm szépen. Streinbük asszony nem elégedett a válaszsal talán? Két kérdésemre nem válaszolt a biztos úr. Az egyik a határon átnyúló partnerség, a másik pedig a kiküldött munkavállalók. A három kolléga még hozzászól, és hogyha marad még idő, akkor visszatérhet a két kérdésére. Oli Christensen és Richard Fán következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Stephen Hughes hozzászólása kapcsán szeretnék a Monti 2 rendeletről szólni. Biztos vagyok abban, hogy törekedtek arra, hogy megtalálják a helyes egyensúlyt. A probléma pusztán az, hogy ez nagyon nehéz, nagyon nehéz egyensúlyt teremteni a belső piaci rendelkezések, illetve az alapvető jogok között. A biztos úr Strasbourgban elmondta, hogy a sztrájk jogot nem kell európai szinten szabályozni, most pedig azt mondta, hogy ez a sztrájkjog valóban korlátozások nélkül érvényes. Ugyanakkor hogy lehet a Monti 2 rendeletben a munkaügyi bíróságokat megemlíteni? Már pusztán az a tény, hogy megemlítik őket, azt jelenti, hogy magasabb rangot élveznek, mint a sztrájkjog a munkavállalók, illetve a munkáltatók közti konfliktusok nem értem, hogy ez az, miért kellene az európai hatás, ennek miért kellene az európai hatáskörbe tartoznia, hiszen ez nemzeti hatáskör. Az ilyen kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, tehát a szociális partnereket miért nem hallgatták meg? Hiszen ők azok, akik illetékesek a munkavállalói jogok kidolgozása során, őket kell meghallgatni. A munkaügyi világszervezet szabályzatával is ez ellenkezik, illetve az Emberjogi Bíróság határozatával sem egyezik ez. Ők ugyanis másképpen értelmezik a sztrákjogot, de az az érzésem, hogy a Monti 2 által a problémák csak súlyosbodnak. Köszönöm. Alors voilà la discussion. Monsieur... Akkor újraindulhat a vita. Ennek alapján Richard Fábror és Karima Deli következnek, tessék. Ručný. Opravdu věříte, Tényleg úgy gondolja-e a biztos úr, hogy az önök által most bemutatott csomag hasznos lesz? Én szerintem nem. Második kérdésem az EU miért nem védi meg magát, miért nem védi meg piacait a zárucikkek importjával szemben, amikor azok olyan helyekről érkeznek, ahol alacsonyak a bérek, rosszul bánnak a munkavállalókkal, stb. stb. Miért nem vezet be az EU védővámokat az ilyen cikkekre? Másik kérdés pedig az, hogy miért létezhetnek továbbra is adó paradicsomok, ami a minimálbér kérdését illeti szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag minden intézkedésre igaz a szociális területen, hogy a tagállamok a szubszidiaritás és a hagyományok érveivel lépnek fel, annak érdekében, hogy a komparatív előnyöket megőrizzék. Ugye, ahol gyengébbek a szakszervezetek, alacsonyabbak a bérek, és miért nem foglalkozunk ezzel. Láthattuk, hogy a Cseh Köztársaságban, illetve Magyarországon a sztrájk jó korlátozására születnek tervezetek. Minél messzebb van egy ország, annál komolyabb kritikával él az EU, de amikor az EU-n belül sértik meg az, EU jog, az emberi jogokat, akkor csendben vagyunk. Köszönöm. Karima Deli asszony, és aztán én is feltennék egy apró kérdést a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Én nagyon örülök neki, hogy az Európai Bizottság végre a zöld váltás mellett teszi le a garast, illetve a zöld gazdaság mellett, ez még nem jelenti azt, hogy rögtön el is jutunk oda. Mi is a helyzet a zöld gazdasággal? Önök a dokumentumukban azt mondják, hogy az energetikai szektorba fektetni kell, a zöld képzést kell segíteni, nagyon jó, hiszen ez a környezetvédelmi eh, átmenet viszont a bizottság semmi javaslatot nem tesz a kevéssé képzett munkavállalók és a szenyor munkavállalók esetében. E, egyszerűen azt mondja, hogy nekik is alkalmazkodniuk kell. Nos, ez nem ilyen egyszerű. A zöld munkahelyek mindenkihez kell, hogy szóljanak, nem szabad senkit sem magára hagyni, cserben hagyni Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Először is, amikor zöld munkahelyekről beszélünk, akkor először is a tisztességes és nem delokalizálható munkahelyeket kell hangsúlyozni. Színvonalas munkahelyekre van szükség ezen kívül vagyis az egészségügyi biztonsági feltételeket ellenőrizni kell. Ez oda vezet, hogy megkérdezem, hogy a, önök tervezik-e bevezetni a munkahelyi biztonsági és egészségügyi rendszer európai szintre emelését. Aztán, ami a rugalmasságot illeti, illetve a cégek versenyképességét, ön a szakmai biztonságot hangsúlyozza, csak az a probléma ezzel, hogy a határozatlan idejű szerződéseket ön kockázatosnak tartja, a munkaerőpiac felaprózódásához vezethet én úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, nem jött el az idő arra, hogy a határozatlan idejű szerződéseket megreformáljuk. Végül pedig nagyon örülök, hogy a bizottság végre felismeri, hogy a munkából nem lehet ma tisztességesen megélni Európában. Ez jó dolog, mármint hogy felismerik európai minimál bérreket javasolnak ott, ahol ez nem létezik. Ez jó dolog, csak egy apróságról feledkeznek meg. Arról, hogy a bérek rugalmasan kell, hogy ugye alakuljanak, de nem megfeledkezve, nem figyelmen kívül hagyva ugyanakkor a tisztességes megélhetés árát, oly módon, hogy minden európai tisztességes életet élhessen. Egy utolsó dolog, amire rámutatnék, az ágazati minimálbéreket támogatja ön, azt mondja, hogy a munkahelyteremtéshez ez fontos, csak vigyázni kell ezzel, újabb kockázat és újabb versenyhelyzet ez a munkavállalók között. A legutolsó kérdés, ami nagyon nagy visszhangot kelt a társadalomban, a fiatalok, az ifjúság kérdése. Emily Türinen eh, kollega is beszélt róla. Ugye a garancia a fiatalok számára, a gyakornoki lét elterjesztése nagyon fontos lenne ebben gyorsabban haladni, sőt rákényszeríteni ezt a tagállamokra. Hogyan fogják tudni ezt rákényszeríteni a tagállamokra? Ennyit kérdeznék még. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Még nem mennék bele E, a részletekbe a javasolt programmal kapcsolatban, hiszen nagyon sok alkalmunk lesz arra, hogy az úgynevezett e, legutolsó foglalkoztatási e, csomagról részletes vitát folytassunk. Hasznos lehet a minimálbér megvitatása is. Én most egy olyan dologra kérdeznék rá, amiről úgy tűnik nekem, hogy ö, nem igazán szerepel a 2013-as munkaprogramban. Itt az ILO-hoz vagy ILO-hoz fűződő kapcsolatok kérdéséről van szó, vagyis arról, hogy mivel az Európai Uniónak már jogi személyisége van, ugye elképzelhető lenne, hogy a jövőben az Európai Unió aláíró részes fele eh, legyen az ILO egyezményeknek. Másfelől azt kérdezném, hogy mit tesz ön a tagállamokkal eh, szemben az egyezmények eh, ratifikálási hát húzavonájában, hiszen itt sok még a való a tagállamok részéről, illetve az ILO miként válhatna a troj tehát az ILO-val és az Európai Parlamenttel hogyan lehetne trojkát kialakítani a következő programok során. Biztos úrnak 10 perce van a válaszadásra illetve Steinbrück asszony kiegészítő kérdésére is esetleg válaszolhatna már most, hiszen nem volt kielégítő Steinbrück asszony szerint az ön előző válasza. Igen, engedje meg, hogy eh, arra a két kérdésre reagáljak, amelyet eh, nem felejtettem ugyan el, de sajnos eh, átugrottam ezeket. Az egyik azra vonatkozik, hogy a pénzügyi eszközök határon átnyúló kapacitása milyen. Nézzék, a mi célunk az, hogy kibővítsük a szociális alapon belül a határon átnyúló lehetőségeket. A, az alapon belül is explicit módon kitérünk erre ha úgy gondolja, hogy egyfajta indokolatlan korlátozás jelent meg ebben az alapban vagy más pénzügyi eszközökben, akkor ezeket konkrétan vitassuk meg, hiszen ez ellentmond a célkitűzéseknek. Arra törekszünk, hogy a határon átnyúló foglalkoztatást és az együttműködést javítsuk. Ami az úgynevezett korlátozásokat illeti a kiküldetési irányelve kapcsolatban, ami az ágazatra vonatkozó kérdést illeti, a tagállamok szabadon tehetnek többet annál, mint amit mi megfogalmaztunk. Például a közös felelősségvállalás is megjelenhet az építőiparon belül. Úgy gondolom, hogy ezt mindenhol alkalmaznunk kellene, de a tagállamok, ahogyan ezt egyébként többen már meg is tették, ezeken a szabályozásokon túlléphetnek. Ami ennek a Monti 2 csomagnak egyéb elemeit illeti, ahogy Christensen úr is visszatért erre a pontra. Nos, úgy gondolom, itt egy esetleges konfliktus jelenik meg a munkavállalók alapvető joga, a sztrákjog, és egy másik nagyon határozott jog között, ami az egyik alapvető szabadságjog, amelyre az európai belső piac is épül az Európai Gazdasági Közösség kezdetétől fogva. Tehát nem arra törekszünk, hogy verseny, vagy elsőbség jelenjen meg a különböző jogok között, Ez volt ennek a szabályozásnak az alapja. Arra törekszünk, hogy a kettő kiegészítse egymást a különböző helyzetekben a jog, egyfajta biztosíték, így is mondhatnánk. Ez konkrét helyzetekhez kötődik a munka világában, amik akkor is az egyik keret ugye a szolgáltatás nyújtásának a szabadsága, illetve a letelepedés szabadsága, és ehhez kapcsolódóan a Monti 2 rendeletben gyakorlati eszközt próbálunk teremteni, hogy elkerülhessük az olyan konfliktusokat, amelyek a múltban gyakran előfordultak. És szeretnénk azt is jobban megoldani, hogyha konfliktusok merülnek fel a jövőben, akkor ezeket jobban az együttműködés útján lehessen orvosolni. Az, hogy a csomag, illetve egyéb bizottsági kezdeményezés jobban kellene, hogy védje a belső piacot, nos, ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy itt körültekintően kell fogalmaznunk elemeznünk kellene, hogy ez a tényleges probléma, hiszen ha megnézzük az európai kereskedelmi mérleget, ha elvesszük ebből az energiát, illetve a természeti forrásokat, a, akkor ez a mérleg rendkívül pozitív, tehát Európának igazából nincs problémája azzal, hogy európai termékeket helyezzen a piacra. Európa helyzete kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatai vannak a világ egyéb részeivel, még akkor is, hogy, hogyha a nyersanyagokat, illetve az energiát figyelembe vesszük. Ugyanakkor egyetértek azzal is, hogy realisztikusabbak kell, hogy legyünk, amikor a világ egyéb részeihez fűződő gazdasági kapcsolatainkról beszélünk, ugyanakkor itt nem feltétlenül protekcionizmust kell tanúsítanunk. A szociális jogok, a szociális védelem Fontos, hogy a kereskedelmi partnereinknél is javuljanak, a világ egyéb részein is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a G20-as folyamatban, a múltban nagyon komoly munka folyt, és a szociális védelmek, az egészségügyi standardok, a szociális párbeszéd tekintetében előrelépés történt a stratégiai partnereinknél a bizottság közelmúltbeli határozata a közbeszerzésekre vonatkozóan szintén hozzájárul ahhoz, hogy realisztikusabb megközelítést dolgozzunk ki. Minden bizonyal tudják, hogy ezt a javaslatot bármilyen biztos terjesztette elő. Tehát vannak olyan javaslataink, illetve problémák, amelyekről említettek, és ezek persze más biztosi tárcákhoz tartoznak, mint az adózás vagy a belső piac. De úgy gondolom, hogy mindezen területeken történtek előrelépések, úgyhogy jogos lehet persze a vita arról, hogy hogyan lehetne ezt kibővíteni, illetve az előrelépéseket fokozni. Ugyanakkor ezt úgy gondolom, hogy kollégáimnak kellene felvetniük hogy a csomag, a foglalkoztatási csomag a kevésbé képzett munkavállalók igényeire is kellőképpen kitérenos. Foglalkoznunk kell persze ezen munkavállalói kategóriákkal is, de meg kell nézzük, hogy hol húzódik meg a tényleges probléma, és mi a helyes megközelítés. Az aktív előregedés európai éve egy olyan gyakorlat, amelynek során nem csak a kötelezettségvállásainkat kell hangsúlyozni, hanem a konkrét vállalásainkat is. Ugyanakkor a belső piac tényleges helyzete szempontjából nem ezen kategóriák a legsúlyosabb problémák, hiszen láthattuk, hogy az idősebb korosztályban fokozódott a, munka, a munkában állók aránya. Persze segítenünk kell a kevésbé képzett embereket is, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, illetve jobb képesítésekre tegyenek szert, de ha megnézzük a munkaerőpiac helyzetét, akkor nem a legkevésbé képzett munkavállalók csoportja az, amelyik a recesszió során leginkább veszített, hanem a középső kategóriák. Úgyhogy ez a munkaerőpiac polarizációja. A legtöbb munkahely a középső kategóriákban veszett el, úgyhogy az új erőfeszítéseink erre a csoportra kell, hogy összpontosítsanak. Persze az összes kategóriára vonatkozóan kell erőfeszítést tennünk, de amikor egy új fókuszról beszélünk, illetve arról, hogy új megvilágításba helyezzük a stratégiánkat, az erőfeszítéseinket, meg kell néznünk, hogy hol vannak a tényleges problémák, melyek a legsúlyosabb problémák. Déli asszony nézetét osztom az egészség és a biztonság terén. Egy új stratégiát kell kidolgoznunk, de először is egy hosszú távú értékelést kell elvégeznünk. Múlt pénteken nyílt lehetőségem arra, amikor ezt az új kampányt elindítottuk Brüsszelben, a Bilbaui ügynökséggel, lehetőségem nyílt arra, hogy ezt már kifejtsem, hogy először is az értékelést kell végrehajtanunk, és ki kell dolgoznunk egy esetleges új stratégia tartalmát. Hálás lennék, ha önök is segítenének abban, hogy rámutassunk egy ilyen hosszú távú stratégia kulcsfontosságú elemeire. A fiatalokkal kapcsolatos helyzetet meg fogjuk majd vitatni az illetékes miniszterekkel, az EPSCO e tanácsban is. Pervans Berez is részt vesz az egyeztetésen, ahol maguk a miniszterek is ugye ott lesznek, és nagyon remélem, hogy gyakorlatias következtetéseket tudunk majd levonnunk, levonni. Ami pedig az ILO szerepét illeti, Ebben személy szerint részt vettem, illetve a foglalkoztatási főigazgatósággal is együttműködtünk a zöld munkahelyek megteremtésével foglalkoztunk. Ez is ugye részét képezi a foglalkoztatási csomagnak, és Szomavia főigazgatóval Genfben a múltkor ismertettük ezt a kezdeményezést. Ami pedig a bizottságot illeti, 2008-ban kiadtunk egy közleményt, amely már felszólította a tagállamokat arra, hogy ratifikálják ezt, úgyhogy a labda most a tagállamok tér felén van de természetesen utána fogok nézni a helyzetnek, és eljuttatom önökhöz a napra kész információkat is. Ugyanakkor a bizottság egy tanulmányt kíván elkészítetni, és ezt ismertetem önökkel, amint lezártuk az elemzésünket. Köszönöm. So this is obviously a point for the structural uh, dialogue we have. Uh, un grand merci et uh, akkor erről mindenképpen beszélünk a struktúrát párbeszédben. Köszönöm szépen, és várjuk a, az Európai Bizottság jövő évi munkaprogramját. Holnap kétoldalú keretek között újra találkozunk biztos úr, illetve az egész bizottsággal hamarosan. Köszönöm. Yeah, we will te szefőztél? Az antidumpingról nem tudtam elején. Voltak kérdések? Hát ezt nagyjából megválaszoltam. Okay. Then I'll see you tomorrow. Then. See you tomorrow. Okay. You're, Bye. you're flying tomorrow morning? Or no, I'm flying tomorrow. Already? Okay, I'll be there tomorrow morning. Bonjour. Vous allez bien Oui. J'ai changé la liste de vote. Euh,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 Kedves kollégák, kérem, hogy ismét foglaljanak helyet. Ne vesztegessük az időt, ma délutára nagyon zsúfolt a napi rendünk. Azt javaslom, hogy folytassuk a munkát, még akkor is, hogyha a partnereinknek csak a fele van jelen. Reimer Böge úrral kezdjük. Köszönöm, hogy eljött a Költségvetési Bizottság nevében. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a vitának több éves pénzügyi keret 2014-2020 közötti időszakra. A pénzügyi keret ről egy véleményt kell a bizottságunknak készítenie. Új fázisba lépett ez a munka ma, mert az általános ügyek tanácsa blokk, többször már vagyis blokkról bokra nyilatkozik meg, és a parlament különböző előadóival kapcsolatba lép rendszeresen. Az összes szakbizottság összes előadója szinte érdekelt a költségvetési keretben és a jogalkotási keretben, és Mindegyik előadó nyugtalankodik amiatt, hogy hogyan zajlik ez a tárgyalás a tanácsban, ez független a mi munkaritmusunktól. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jól megválasztott pillanatban tartjuk ezt az ülést, éppen ezért átadom azonnal a szót Bőge úrnak, aki ismerteti velünk, hogy hogyan is áll most ez az elmékedési folyamat, és a tárgyalás, hogy alakul a tanácssal, a kohézió politikája a holnapi napi renden szerepel, és mint tudják, és ez nem titok, ez a bizottság azt kérte, hogy eh, társbizottsági eljárást eh, folytassunk. A nagy bizottságok még erről nem döntöttek, úgyhogy most erről nem fogunk vitatkozni, de a kép része hogy a mi bizottságunk szerint az EU jelenlegi helyzetének megfelelően foglalkoztatás, szociális hatás szempontjából minden tagállamban figyelembe véve a válságot és az állami pénzügyek, a közpénzügyek rendbehozatalát, ez a bizottság nem dönt arról, hogy a strukturális alapokat hogyan alkalmazzák, hogyan vegyék igénybe, mert ha megnézik, hogy mi van az általános keretben, akkor bizonyos intézkedéseket látnak, amelyek egyes, vagyis tulajdonképpen három alapot érintenek, az interregionális együttműködést, a strukturális alapot és a szociális alapot, de ezen túl ott van a makroökonomiai kondicionalitás eve és a köztes régiók kérdése. Ezek a szociális alap alá tartoznak, ezekhez a szociális alapot kell igénybe venni. Na a lényeg az, hogy azt nem kérem önök, öntől, hogy a feladatán túllépjen, vagy a saját körén túllépjen, csak azt szeretném kérni, hogy tárgya elébünk, hogyan is állnak most ezek a viták, milyen szellemben folynak, és a számokat illetően már volt döntés, de amikor majd szavazás lesz, akkor még nem fogjuk ismerni a számadatokat, de a parlament már a Súr bizottság jelentését elfogadta, az akkori helyzet ismeretébe önné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, tisztelt kollégák. Tulajdonképpen Kálfin kollega is aki ugye társ levő velem együtt a éves pénzügyi kerete kapcsolatban, ő is el kellett volna, hogy jöjjön már, de akkor elkezdeném én. Tudják, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében teljesen más most a helyzet, mint amikor a legutóbbi többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban folytattuk a tárgyalásokat. Ez a többéves pénzügyi keret, ezt a tanács egyöntetűen csak akkor hagyhatja jóvá, ha a parlament abszolút többséggel ezt jóvá hagyta már. Tehát szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a konventben, amikor a reformszerződésről folyt az egyeztetés, a parlament a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban az együtt döntési eljárás hatáskörét a diplomaták elvették tőlünk, és a 312-es cikk 5-ös bekezdése érdekében arra köteleznek bennünket, hogy, egy, hogy kellő együttműködést tanúsítsunk, hogy minden zökkenőmentesen alakuljon. Ez megtörtént, és a magyar, valamint a lengyel elnökség kezdeményezése után a Dán elnökség folytatta a munkát, és az Európai Parlament tárgyalási csapata, amely ugye öt személyből áll, Anella Massur az elnök, a Költségvetési Bizottság elnöke, mi ketten, Jean-Luc Dehane, valamint Anne Jensen, társ jelentéstevők a saját forrásokkal kapcsolatban. Ők az általános ügyek tanácsát megelőzően egy briefing céljából, majd a tanácsülést követően egy debriefing céljából összeülünk és egyeztetünk. A Dán soros elnökség már jelezte azt is, hogy a tárgyalási csapat akárcsak a lengyel elnökség alatt most az informális általános ügyek tanácsi ülésén jelen lehet, ez pedig a tárgyalási dobozok alakulása szempontjából fontos, azt hiszem, hogy nem elhanyagolható ennek a jelentősége. Tudják azt is, hogy mi, a parlament Ezúttal tulajdonképpen premiért ünnepelhettünk, hiszen még mielőtt a bizottság a, jelen, a javaslatát közzétette volna, a SURE jelentéssel mi már kifejeztük az álláspontunkat, a plenáris ülésen ezt sikerült egy határozott többséggel elfogadni, és a tárgyalási mandátum továbbra is érvényes. Ezzel kapcsolatos az a megállapítás is, hogy elvben, és ezt egy mérsékelt követelésnek tartjuk, tekintettel ugye a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és költségvetési válságra, hogy jelen pillanatban a Lisszaboni szerződés követelményeinek többé-kevésbé meg kell felelnünk. A 2013-as forrásokhoz képest ez egy 5%-os növekedést jelent. Ha a tagállamok nem készek arra, hogy ezt biztosítsák, akkor kérem, hogy a negatív prioritásokat is határozzák meg, azokat, amelyek érvényesek lesznek, hogyha korlátozottak a források, de ezt nem tették eddig meg. A 2020-as menetrend, ugye, amelyről szó esett már, ez a jövendőbeli költségvetési politika szempontjából a keretet határozza meg. A kutatáshoz 3%-os a hiány, tehát ezzel gyakorlatilag az egész európai költségvetés esetében ez nagyon súlyos. A fejlesztési politika esetén 0,7% sehol sem találjuk ezt meg a tagállamok költségvetésében, talán 3-4 tagállam a kvétel, úgyhogy jó lenne, ha őszintén fogalmaznánk. És persze vannak bizonyos házi feladatok is, amiket el kellene végeznünk. Például a kohéziós politika kapcsán emlékeztetnék arra, hogy nagyon sok kifizetést kell lebonyolítanunk, ez ugye a ralok problémája. Pénzügyi kérdésekről csak így tudunk tisztességesen beszélni, tárgyalni, és szeretném azt is jelezni még, hogyha nyolc tagállam a tanácsban azt mondta, hogy, a globál, hogy az európai globalizációs alapot le, ezt ki akarják iktatni, fel akarják számolni, ez szembe helyezkedik az Európai Parlament álláspontjával. Azt is jeleztük, hogy a globalizációs alap mobilizálásához az elmúlt években a rendelkezésre álló összegek a költségvetés egyéb részeiből származnak. A globalizációs alap forrásait pedig általában mindig az Európai Szociális Alapból vonták el. Ez tehát azt jelzi, hogy itt egy problémával van dolgunk, ezt pedig meg kell oldanunk, hiszen komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy a források elvonása megfelelő legyen, és a prioritásainkat teljesíteni tudjuk. A bizottság kezdeményezése a múltkori európai csúcson, ugye márciusban, kifejezte azt, hogy többet akar az Európai Unió a KKV-kért tenni, a fiatalokért, és vannak különböző programok, amelyek ezt a súlypontot határozták meg. Ezt fontosnak tartom, de ugyanakkor felmerül az a kérdés is, hogy mit jelent mindez a jogalkotási tárgyalások szempontjából a 2014 utáni időszakra nézve. És itt szeretném jelezni, hogy bennünket aggaszt, az, hogy a tárgyalási dobozok esetében ugye nem akadályozhatjuk meg a tanácsot abban, hogy kialakítsa álláspontját. Fontos, hogy a 65 több éves programa kapcsolatban kialakítsa az álláspontját. Ugyanakkor ma este a kapcsolattartó csoport Schulz úr elnökletével ma megvitatja ezt a kérdéskört. Tisztán kell látnunk azt is, hogy a tárgyalási dobozokkal kapcsolatos vita, ez ne az Európai Tanácshoz kerüljön, és ott hozzák meg az egyöntetű döntéseket, mert ez a szakminiszterik tanácsában kell, hogy terítékre kerüljön. A Lisszaboni szerződés is erről rendelkezik, és valóban el kell kezdeni az együttdöntési eljárást. Kitartunk emellett, és a tanácsban az események alakulásának fényében majd meglátjuk, hogy az Európai Tanács előtt vagy azután az Európai Parlament hogyan tud, illetve fog-e megfelelően reagálni. Ezzel kapcsolatos az is, amit elnök asszony megemlített, tervezzük azt, hogy valószínűleg novemberben az eljárási szabályzat értelmében is egy ideiglenes jelentést fogunk elkészíteni. Ebben a szakbizottságok teszik közzé a véleményüket. Függ mindez persze attól is, hogy az Európai Tanács milyen jelzéseket küld. Ez egy ideiglenes jelentés lenne a szakbizottságok véleménye alapján, és um, ez definiálná majd az Európai Parlament álláspontját az utolsó fordulóra nézve. Ez egy párhuzamos munkafolyamatot jelent önök, az önök számára is, hiszen elő kell, előre kell mozdítani a több éves programokat, ahogyan azt uh, az elnök asszony is jelezte, és uh, a Költségvetési Szakbizottság számára is ki kell dolgozni ezt az állásfoglalást. Ezt a munkát el lehet kezdeni. A szakbizottságok véleménye úgy tervezzük, hogy szeptember elején vagy szeptember közepére kell, hogy elkészüljenek, és aztán reflektálnunk kell arról is, hogy az Európai Tanács mit terjeszt majd elénk. Úgy vélem, hogy tekintettel arra, hogy mennyire kontroverza helyzet jelenben, jelenleg a tanácsban. Ugye vannak a kohézió barátai, a mezőgazdaság baráta, illetve vannak azok, akik nem akarnak költeni. Körülbelül 100 milliárd euróról beszélnek, azt mondják, hogy ez a GNI 1%-a kell, hogy legyen, van, aki kevesebbet akar, de gyakorlatilag ez ugyanarra megy ki. Ez azt jelenti, hogy megnyírbálják az európai költségvetést és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy korábban már volt olyan európai költségvetésünk, amely a bruttó nemzeti jövedelem 1,18%-át tartalmazta, tehát gyakorlatilag a bizottság javaslata azt sugalja, hogy be kell fagyasztani ezt, egy százalékról 0,94-re csökken ez 2024-re. Úgyhogy a Súre, a Súre Bizottság jelentése kulcsfontosságú. A mandátumunk továbbra is megvan, és le kell szögeznünk azt is, hogy abban az esetben, ha nem születik megállapodás, ha nem tudunk megállapodni, ez nem feltétlenül jelent egy, egy válságot, legalábbis nem jelenti ez a költségvetési politika válságát, hiszen a legutóbbi év legfelső határértéke továbbra is fennáll, egészen addig, amíg nem találunk megoldást. Tehát ez nem jelenti azt, hogy légüres térbe kerülünk, lesz akkor egyfajta problémánk a jogalappal, amit meg kell vitatnunk, de talán ez a figyelmeztetés már segít abban, hogy kellő időben lezárjuk ezt a folyamatot. Hiszen szeretnénk elkerülni azt, hogy a több éves programokról a döntés túl későn szülessen meg, és aztán a tagállamokban ezt túl későn hajtják majd végre, ami a több éves költségvetési politika szempontjából problémát jelent majd 2013-ra nézve is, de attól függ az egész, hogy az Európai Tanács egy tisztességes ajánlatot terjeszte majd elénk a bizottságban csak úgy tudunk a plenárisra menni, ha lesz egy jelentésünk, amelyre igent vagy nemet lehet mondani, tehát a parlament álláspontját intenzíven kell most megvitatnunk a tanácssal, le kell szögeznünk, hogy mi az álláspontunk, és azt is meg kell jegyezzük, hogy minél inkább nehezebbek lesznek a számok, annál több rugalmasságra van szükségünk a több éves költségvetési eljáráshoz, és kellő előrelépésre van szükségünk a saját forrásoknál. Ezt azért is mondom, mert mi a, taga, mi a parlament itt hűek maradunk a szerződéshez, viszont vannak olyan tagállamok, amelyek nem olvasták el a Lisszaboni szerződést. A saját forrásokkal kapcsolatos vita most már nem csak pusztán azért szükséges, mert meg kell vitatnunk a saját források kérdését, hanem azért is, mert az európai intézmények ügyekkel, illetve politikákkal kapcsolatos neheztelések most mind kidomborodnak a saját forrásokkal kapcsolatos vitában. Úgyhogy azt hiszem, mindenképpen komoly előrelépésre van most már szükségünk, úgyhogy a vita kezdetén szerintem ezt már most le kell szögezni. Hát ennyi lenne. Köszönöm szépen. Kálfén úr is megérkezett. Köszönjük, hogy eljött. Még kiegészítésként néhány szót kérem szóljon. Köszönöm. Elnézést, hogy későn érkeztem. Egy másik szakbizottságban kellett előterjesztenem egy jelentést, ezért késtem. Néhány gondolattal kiegészíteném, amit Reimer mondott. Az MFF tartalmáról van szó. Néhány kérdést még hozzáfűznék az eljáráshoz, szakbizottsági eljárásokhoz. Most hol is tartunk? Holnap lesz az általános ügyek tanácsa, amely megvitatja a tárgyalási doboz felmaradó részét, és májusban jelenik meg a tárgyalási doboz tervezete, a júniusban az elnökség, a tanács, a csúcs elé terjeszti ezt azért, hogy állásfoglalás legyen, de van itt egy kockázat, mégpedig az, hogy itt a parlamentben két eljárásunk van az MFF-fel kapcsolatosan, az MFF és a tanács vonatkozásában. Az első maga az MFF, a számok, és azután ott van az egyetértési eljárás. Mi igent vagy nemet mondhatunk a végén, ahogy Reimer mondta. A másik eljárás a jogalap. 65 dokumentumunk van erről, beleértve a foglalkoztatási bizottságét. Ezek a dokumentumok adják meg a jogalapot, és leírják az összes programot, amelyet finanszírozni kell, kell és itt együtt döntési jogunk van. A parlament számára nem lenne elfogadható tehát, hogyha megfosztanák attól a jogtól, hogy döntés keretében tárgyalhasson, hogyha még akkor is, hogyha a tagállamok erős mandátumot adnának ehhez. Lehet, hogy a miniszterek mondjuk nem akarnák ezt megnyitni és megvitatni a parlamenttel. Hát ilyen lehetőség is van. Ezzel kell foglalkozni. Holnap a csoport összeül, és a foglalkoztatási bizottság elnöke is ott lesz. Az az a hely, ahol a parlament jogai alapján valóban megfelelően tárgyalhatunk a tanácssal bármiről. A másik az időzítés. Tudom, hogy a tanács nem nagyon örül annak, hogy elkezdje a tárgyalásokat, de nekünk az a véleményünk, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat a tanácssal, amikor már megvan a mi tárgyalási pozíciónk a jogalapról a jogalappal kapcsolatos dokumentumok megvannak, és akkor mi elkezdhetjük a vitát a tanácssal. De azt el akarjuk kerülni, hogy a fő döntéseket az államfők hozzák meg, a tanács nem tárgyal a parlamenttel a lényegről, és akkor nekünk nagyon kicsi a mozgásterünk arról, hogy miről vitatkozhatunk, tárgyalhatunk. Tehát minél gyorsabban elkezdjük a tárgyalásokat a tanácsal a lényegről, annál jobb álláspontot alakult, alakított ki a parlament. A költségvetés és a számadatok, hát ahogy költségvetésről van szó, rögtön a számok jönnek elő, és többször volt erről vita különböző formátumokban. Azt kell el kerülni, hogy szektorális megállapodások legyenek, különböző típusúak. Mondjuk a parlament és a tanács megegyezik a mezőgazdasági politika, a kohéziós politika, néhány eszközre fordítandó pénzekről. Ezt el kell eh, kerülni, hogyha mi erős eh, pozíciót akarunk kialakítani a tanácssal való tárgyalás során. Vagyis eh, meg kell tartanunk a mi tárgyalási alapjainkat. Ott van a SUR jelentés, nem túl explicit, de általános képet ad a számukról, arról, hogy mi ezt hogy képzeljük el, és ott vannak a bizottsági, Európai Bizottsági javaslatok. Azt szeretnénk, hogyha a vitában szó esne mindenről, ami a SUR jelentésben már szerepel, és erre mandátuma van mindenkinek, a tárgyalási tímnek is, stb. Még mielőtt a plenáris valamiről dönt. Ha nem egyezünk meg a számokról, ez még nem jelenti azt, hogy nem kell tárgyalnunk a számokról. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy a parlament szintjén megteszik azt, amit a tanács nem tesz meg, és amit mi bírálunk. Ebben a bizottságban olyan partnereik lesznek, akik készen állnak arra, hogy kollektív szerepet játszanak, tiszteletbe tartsák az általános irányvonalat, vagyis, hogy ha, amíg nem egyezünk meg a számokról, addig semmiről nem egyezünk meg, és hogy olyan stratégiára van szükségünk, vagyis, hogy nincs, nem áll érdekünkben az, hogy egyes területünk, területeken gyorsabban haladjunk, mint más kérdésekben. Tehát a különböző érintett felek, kontaktcsoport, érintett bizottságok, a tanács ott van, de senkinek nem érdeke az, hogy egyedül harcoljon, vagy nyomuljon, egyedül álljon ki valami mellett. A, például arról is szó volt, hogy a kohézió kohéziós alap több bizottságot érint. Köszönjük, hogy eljöttek, mert ezt így ki tudtuk emelni. Bőge úr beszélt a globalizációs alkalmazkodási alapról. Mindez idáig ez specifikus sor volt, az Európai Szociális Alapból érkezett ehhez a pénz. Láttam a dokumentumot a tárgyalási dobozon belül, és ez nem is hasonlított tárgyalási dobozra. Kell ez az EGF, vagy többet akarunk, növelni akarjuk. Tehát ez, ez, ez hát elképesztő volt, de ez mutatja, hogy milyen konfúzió van itt a tanás részéről, és ez akaratlagos. Lehet, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy alássák a vita alapjait a jogalkotási kérdésekről való vitáról van szó. Márkin asszony most nincs itt, de mi jogalkotók vagyunk az alapszövegek esetében, és láttam, hogy itt kérdés-válasz szerepelt az EGF-fel kapcsolatosan három pontban a tanács részéről, is. hát akkor ez miféle gyakorlat, amit most mi itt végzünk? Ön azt mondta, hogy ha nincs megállapodás az év végéig, akkor az idéglenes 12-eket fogjuk alkalmazni. Azt én nem szeretném, hogyha a parlament háborút indítana a tanács ellen, és aztán egy éjszakán Merkel asszony Blair úrnak telefonálna, aztán mások és másoknak, és akkor így oldódna meg a kérdés. De sajnos, vagy szerencsére már kétszer megértük ezt a gyakorlatot, és akkor bizony én meglepődtem azon, hogy az EP végül is lefeküdt, hogy hogy mondjam, a döntéseket elfogadta. A döntések nem Brüsszelbe születtek meg, hanem egyik vagy másik fővárosban. Most olyan pillanathoz érkeztünk, amikor a parlament valóban álljon a sarkára, és kezdje meg a vitát. Specifikus időszakot élünk, ahogy ő mondta, igen, szerintem is potenciális feszültség van a költségvetés, az európai költségvetés hozzáadott értéke és a nemzeti stratégia között, és itt bizony mindez veszélybe került. Hagy mondjam el önöknek a mi bizottságunk aggodalmait a globális kerettel kapcsolatosan, amelyel önök foglalkoznak. Az előbb már beszéltem arról, hogy mi a dinamika a különböző szakbizottságok között, de erre csak emlékeztetni akartam. De felhívnám a önök figyelmét egy problémát. A tárgyalási doboz számít jobban, vagy a jogalkotási alap. Hát a jogalkotási alap jön először. Veszek egy specifikus példát, a strukturális alap vagy a kohéziós politika. A bizottság már ismertetett egy stratégiai keretet ezzel kapcsolatosan, általában erről nincs vita, és ez már úgy jár körbe, mint hogyha kimondták volna az ítéletet róla, vagyis ha, mintha elfogadták volna. De közben megvan a jogalap arra, hogy vita legyen hogy mi is bekapcsolódjunk, de az Európai Bizottság a közben ezt kidolgozza úgy, hogy a jogalkotási alapot meg nem is alkalmazzák. Elnézést, hogy kicsit hosszasan beszéltem, de én leszek a vélemény előadója, és ezért akartam hozzászólni. Gönc Kinga. Ki szeretne még hozzászólni a vitához, még megkérdezem. Schröter asszony, nem? meglepődöm ezen. Csak Gönc asszony, Szarkasz úr, Schröter asszony is felébredt, négy párt létéről senki, Bauer asszony. Akkor lezárom a listát. Gönc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most tudjuk meg, hogy mennyire bonyolult ez a folyamat. Egyfelől a különbizottságok különböző ügyekben tárgyalnak a LIBE szakbizottságban. Éppen most kezdődött az egyik előzetes trilógus, és a tanács meglehetősen nyitottnak tűnik ebben az ügyben, de nem ez a legnehezebb kérdés. Ugyanakkor tudjuk, hogy a, az egyik fő probléma a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban pontosan ez a tárgyalási folyamat, meg hogy mekkorák a keretek, nem tudtam itt lenni az kezetektől fogva. Szeretném megkérdezni, hogy önök szerint hasznos lenne-e, hogyha valamilyen állásfoglalást készítenénk, vagy valami mást, amivel erőteljes jelzést küldenénk a parlament részéről, mit is várunk a tanástól, illetve hogyan szeretnénk ezt az eljárást lebonyolítani. Iteratív, ismétlődő folyamatokról van szó, több helyen is át kell menni ugyanannak a dossziénak, a tanácsot, partnereket tekinteni a párbeszéd kezdetekor. Kockázatos e az, hogyha túl korai megállapodás születik viszont a tanácsal, és akkor az kőbevésük, és nincsen mozgásterünk. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha az eljárást elkezdenénk megbeszélni, és aztán gondoskodnánk róla, hogy tisztességes és elegendő mértékben rugalmas folyamatként alakuljon ki végeredményben a különböző szakbizottságok véleményét, illetve az MFF és a SUR különbözőtság véleményét is figyelembe vegye azt gondolom, hogy az eljárást nagyon fontos lenne már a kezdetekkor megbeszélni, hogy aztán lássuk, hogy hogyan szeretnénk végigvinni ezt a tárgyalási folyamatot. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Alejandro Szerkasz, aztán Bauer Edith. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szocialista frakció számára nagyon fontos figyelembe venni, azt, amit az elnök asszony is elmondott, az a kapcsolatban, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen folyamat nyomon követésének, és ezt egy kollektív játszmának tekintjük. Hogy miért? Azért, mert ez egy nagy intézmények közti vita, ez az első nagy intézményi vita a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, és a parlament itt kifejezheti azt, hogy melyek ambíciói és mekkora kapacitása van ha a Lisszaboni szerződést követően a tanács eléri azt, hogy a parlament pusztán csak egy tehetetlen tanuként szemléli a strukturális politikák, illetve a külpolitika alakulását, azon politikák alakulását, amelyek az Európai Uniót alakítják, akkor azt hiszem, hogy az európai építkezésnek, az európai szellemiségnek alig ha teszünk szívességet. Amit az elnök asszony elmondott, itt egy kollektív küzdelemről van szó, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a tanács leüljön a parlamenttel, egyelő félként tekintse, egyelő félként, partnerként, jogalkotóként, hiszen itt az Európai Unió jövőjéről van szó. Szeretném még azt leszögezni, hogy, az, hogy a szocialista frakció számára van egy vörös fonal, amely azt hiszem, hogy mindig szem előtt kell, hogy legyen, amikor a tanács megpróbál túllépni ezen nem tudom, hogy Kálfin vagy Bőke úr mondta, de vannak olyan államfők, illetve kormányfők, miniszterek, akik nem tudják, hogy egy Európai Uniós szerződést írtak alá, illetve egy olyan szerződést, ami az Európai Unió működéséről szól, ezeket pedig teljesíteni kell. Éppen ezért a pénzügyi terv a 2020-as évig nem hagyhatja szemen kívül azon politikákat, amelyek ezen szerződésekben szerepelnek, hiszen a tanács szintén aláírta ezen szerződéseket. Éppen ezért ez az a vörös fonal, amely a szocialista frakció számára elengedhetetlen. Nagyon sok közös politikánk van, olyan politikánk, amelyeket kellő forrásokkal kell felvérteznünk, és mindkettőjüknek szeretném elmondani, hogy frakcióm támogatni fogja önöket, azért mert mindannyiunk érdeke az, hogy az elkövetkezendő hónapok során egyértelműen és határozottan hallani lehessen az Európai Parlament hangját, amely Európát védi, főleg most a válság idején. Itt ugyanis nagy politikákról van szó, olyan politikákról, amelyeket a legtöbben támogatunk. Köszönöm. Edith Bauer, Köszönöm, Bauer Edith. Bauer Edith, majd Elizabeth Schröter következik. sorry for that. Uh, I have a feeling that the main question... Az az érzésem, hogy a fő kérdést az előző hozzászólók vetették fel, Beresz asszony, és csak néhány részletkérdést vetnék fel az EGF-fel kapcsolatosan. Mi az önök álláspontja az EGF helyzetével kapcsolatosan a globalizációs alkalmazkodási alapról van szó, hogyan kapcsolódik ez a költségvetéshez. Nem tudom, hogy a különböző szakpolitikák koherenciájával is foglalkoznak-e, különböző eszközök koherenciájával, de itt ebben a szakbizottságban nagy gondunk van azzal, hogy a mezőgazdasági politika egy részét hogyan vegyük az EGF-be, bele, az EGF alá, és nem tudom, hogy önök ezzel a kérdéssel is foglalkoznak-e, de hogyha igen, akkor szeretném ismerni a válaszukat. Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen. Két felvetésem volna. Először is szeretnék kitérni arra a tényre, hogy ez a bizottság illetékes egy nagyon fontos eszköz témájában a többéves pénzügyi kereten belül. Ezt a tagállamok azonban gyakran törölni szeretnék. Arról a területről van szó, amelyen az eddig progresszként ismert eszköz létezett, most a PSCI néven ö, ismerjük ezt a projektet, és ö, kísérleti projektekről van itt szó nagyon sok területen. Ö, minimális ö, mennyiségű forrással látták ezt el, tehát ö, ö, itt mindig fenyeget a források törlésének veszélye. Meg kell fontolnunk azt, hogy ez az eszköz, miután az Európai Parlament el kell, hogy tekintsen attól, hogy egy nagyobb költségvetést kér, szeretnie kibővíteni ezt a kezdeményezést. Tehát szeretnénk-e a forrásokat növelni? Ebben az összefüggésben számomra először az a fontos, hogy milyen szerepet tölt be ez az eszköz a különböző tárgyalások során, vagy a tárgyalások előkészítése során. Hangsúlyoznám, hogy ez az egyetlen és az egyik legfontosabb eszköz, amely a szociális kísérleti projektek esetén bevethető, tehát a bizottság itt eleget tehet a mi követeléseinknek, másodszorban pedig nem kellene -e a konkrét tárgyalások során felvetnünk ezt, hogy hogyan tudnánk ennek az eszköznek a forrás allokációját növelnünk. Ez lenne az első kérdésem. Másodszorban pedig egy tartalmi dologra szeretnék rákérdezni. Nem tudom, hogy az MFF-nek ez mennyiben tartozik a hatáskörébe. Arról van szó, hogy az európai strukturális alapok az európai makrogazdasági fenntartás alá kerültek. Ez azt jelenti, hogy ha egy tagállam adósságokat halmoz fel, akkor nem kap európai támogatást, és ez a strukturális alapokat érinti. Ugyanakkor a strukturális alapok gyakorlatilag az egyetlen lehetőség egy adott ország számára, hogy kilábaljon a nehézségből. Ez az egyetlen olyan európai eszköz, amelynél tényleg reális beruházásokra beruházásokat hajthatnak végre, tehát pont ezt akarják törölni, az egyetlen olyan lehetőséget, amely a tagállamok számára kínálkozik, hogy kilábaljanak a nehézségekből. Először is azt szeretném tudni, hogy ez részét képezi a tárgyalásoknak, mert számunkra ez nagyon fontos lenne. Másodszorban pedig, ha a tárgyalások során erről is szó esik, akkor szeretném tudni, hogy mi a, tárgyalás, a tárgyaló felek álláspontja. Euh, Köszönöm. Talán ugyanebben a sorrendben lehetne a válaszokat megadni. Először Bőge úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, és az ezekkel kapcsolatos felvetéseket is Gönc asszonynak. Azt szeretném mondani, hogy ami az eljárás kérdését illeti, hogy hogyan járunk el a tárgyalási dobozok kérdésével, illetve a feltételekkel, az Európai Tanácsalnos, Pontosan ez a kapcsolattartó csoportülésén is terítéken lesz, meg fogjuk vitatni, hogy hogyan, tudunk, hogyan tudjuk ezt a lehető legjobban megközelíteni üzeneteket közvetíteni, illetve ha az Európai Tanács esetleges következtetéseket von le, meghatározhatunk mi olyan vörös fonalakat, amelyek nagyon fontosak számunkra, illetve mi az, amit nem tudunk elfogadni. Azt hiszem, hogy ezt egy nagyon rugalmas eljárás keretében kell kezelni, hiszen igazából senki sem tudja, hogy a Dán elnökség milyen messzire megy el tényleg a tárgyalási dobozokkal. Nem akarok számokat, számokkal spekulálni, de hogyha van egyfajta elvi megállapodás, amelyek az együttdöntési eljárás szempontjából is fontosak, például a kohézió, vagy az agrárpolitika, vagy a kutatás terén, akkor ez az együttdöntési eljárás magját érinti. A, nem akadályozhatjuk meg azt, hogy a tanács gondolkodik, és aztán reméljük, hogy el is gondolkodik azon, hogy az egésznek mi lehet az európai többletértéke, illetve a 2020-as stratégiáról elgondolkozik, mert akkor lesz miről tárgyalnunk. A probléma azonban az, hogyha az Európai Tanács ezt valamilyen határozatba beépíti, akkor az együttdöntési eljárás már eleve terhelten indul, éppen ezért eleve szeretnénk meghatározni a súlypontokat. És egy adott pillanatban mindannyian azt hiszem, hogy elég határozott támogatást igénylünk, és ezért kezdettől fogva szeretném megjegyezni, hogy amennyiben az ajánlat nem kielégítő, a parlament nemet mondhat. Én kész vagyok erre. És nem kell tárgyalnunk olyan számokról, amelyek a 2013-as év felső korlátai alatt vannak, hiszen ez a szerződésben elve szerepel, de ez nem oldja meg a problémát. Lehet szó persze átcsoportosításokról, meg kell vitatnunk azt, hogy mit teszünk a jogalkotási alapelvekkel, hiszen ezeket a költségvetés során mindig figyelembe kell vennünk, de a SURE jelentésből kell kiindulnunk, és azt kell figyelembe vennünk, amit a szerződés eleve biztosít arra az esetre, ha nem születik megállapodás. Tehát itt nem beszélnék feltétlenül válságról, hanem egész egyszerűen más, szom, más számokkal dolgozunk. És a minisztertanácsok előtt is le kell szögeznünk, hogy közös az érdekünk, nem szabad ezt egy másik szinten egyöntetűen eldönteni, hanem egy tényleges együttdöntési eljárásra van szükség. Az illetékes minisztereket kell bevonni, és nem szabad bizonyos nem szabad engednünk azt, hogy az Európai Tanács bizonyos alapelvekben megállapodjon. Szerkász úrnak igaza van, itt bizonyos értelemben intézményi vitáról is szó van, és a parlament hatásköre növekedik a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. A globalizációs alapról, illetve a mezőgazdaság bevonásáról beszélt Bauer asszony. Ebben a tekintetben, akár egyéb témáknál a következőt mondanám. A Regionális Bizottság, illetve a Közlekedési Bizottság is kell, hogy beszéljen a Connecting Europe eszközről. Az Agrárbizottságban is, az Agribizottságban is kell beszélni a különböző elemekről, meg kell vitatni, hogy ez így elfogadható-e vagy sem, vagy kell egy másik javaslat. Hiszen a nemzetközi piacok ingadozását talán figyelembe kell venni a mezőgazdaság szempontjából, és ott adott esetben egy másik eszközre lehet szükség. Ez akkor nem a mi hatáskörünk, de ha azt mondják, hogy a tárgyalási a tárgyaló felek, a tárgyalási csapat a jogalkotási tárgyalások egyéb aspektusaira is ki kell, hogy térjen, akkor ezt támogatjuk, de mi leszünk azok, akik a kezdeményező lépést megtesszük. Mert a szakbizottságok hatáskörét hangsúlyozzuk, mi vagyunk illetékesek a többéves pénzügyi keretért, az intézményközi megállapodásért, a költségvetés kezelésért, ami nagyon technikai jellegű, ugyanakkor politikai dimenziója is van, Fontos azonban, hogy ha azt akarják, hogy mi is nyomon kövessük a szakbizottságok folyamatait, akkor ezt persze megtesszük, de a szakbizottságé a tartalmi kezdeményező szerep. Máskülönben mindent összekevernénk, és a tanács akkor ezt minden bizonyal bírálná, hogyan mi is azt tennénk. Schröter asszony, a progress esetében én is ezt így közelíteném meg, és azt is mondhatom, hogy a bizottság által előterjesztett számoknál van nagyon sok kisebb számadat is, ami igazából nem is valósul meg. Vannak a tanácsnak bizonyos előjogai, illetve meghatározhatja, hogy milyen nagyságrendeket kíván biztosítani a különböző kísérleti projekteknél, ez is a tárgyalások részét képezi, de itt konkrétan még nincsenek kezünkben a számadatok. Hogyha mindezt lebontjuk, és mindezt belevonjuk a számításokba, akkor természetesen megváltoznak a számadatok ahhoz képest, amit a bizottság most előterjesztett. Ami pedig a makrogazdasági fenntartást illeti, Őszintén szólva nehéz helyzetben vagyok, mert egyfelől a Sura Bizottságban minden fenntartás nélkül fejeztük ki az álláspontunkat, ugyanakkor az én saját szövetségi tartományomban, ami az államadóság növekedését illeti, a görög úton haladtunk. És a mi szövetségi tartományunk volt az első olyan, az első olyan tartomány Németországban, amely az adósságféket beépítette az alkotmányba. És ezt most be kell tartani. Máskülönben a, az állam Schleswig-Holstein szövetségi tartománytól meg fogja vonni a támogatásokat. Tehát megértem azt is, amit a régiók bizottsága ezzel kapcsolatban kinyilvánított, de úgy gondolom, hogy végeredményben, és ez a személyes véleményem, ha bizonyos számokat teljesíteni akarunk, akkor különböző feltételekről beszélnünk kell, és a projektek minőségéről is. Most szándékosan nem a makrogazdasági fenntartásokról beszélek, de kérdés, hogy hol határozzuk meg a súlypontokat, és hol lehet, hogyan tudok bizonyos nettó befizető országokat meggyőzni arról, hogy a kellő finanszírozással ellátott projektek ne egy adott régióba folyanak, hanem a növekedést serkentsék. Ez összefügg a válságkezeléssel is, mert a kohéziós politikát esetében az Európai Szociális Alap is akkor más forrásokat igényel. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos szerepet tölt majd be, abban a szempontból, hogy milyen forrásokkal látjuk el a különböző alapokat, és hogyan tudjuk kellően, megfelelően bevetni az alapokat. Éppen ezért ezt szem előtt kell tartanunk, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a közvélemény néha másképpen vélekedik mindenről. Nekem nincs túl sok hozzátenni valóm. Talán a makrokondicionalitásról egy kicsit más a véleményem, de talán nem ez az a hely, ahol ezt meg kellene vitatni. De kollégám nagyon jól megválaszolta az összes kérdést. Elnök, úgy látom, hogy nagyon harmonikus a kapcsolat itt a tárgyaló tímen belül, legalábbis ahogy a nézetkülönbségek kifejeződnek. Ismerjük ezt a gyakorlatot, ott van az intézményes és a politikai dimenzió, és a törésvonalak nem biztos, hogy mindig egyformák. De szerintem a megbeszéléseken felül gondolom, hogy milyen sokat kell még dolgozniuk, mekkora teherez, de a képviselők részt vesznek eh, ebben a nagy tárgyalásban, és eh, amikor a feedbackről, a visszacsatolásról lesz szó, a mi bizottságunk feltétlenül eh, megnyilatkozik. Ha figyelembe vesszük a következő költségvetési tárgyalások tétjét, azok a szövegek, amelyekről a mi bizottságunk beszél, és figyelembe véve az EU előtti kihívásokat és az állampolgárok elvárásait, akkor szerintem ez mindenképpen hatalmas kihívás, és itt a saját képességünkre is számítunk a kompromisszum kialakításában, és az önök támogatására is. Reméljük, hogy ez nem csak maszkabál lesz, ami a számokat illeti, hanem valóban eredményeket érnek el. Köszönöm. Akkor a mi hamarabbi viszontlátásig. Nous au point suivant de notre ordre du jour. Kedves kollégák, akkor most folytatjuk a napi rendet, és Morán Sártyi asszonynak adom meg a szót, ez az előbbi vitának bizonyos értelemben a folytatása. Az ötös pontról van szó, az Európai Szociális Alap és az ezzel kapcsolatos jelentés. Elnézést kérek Kósa úrtól különösen, mert nekem a költségvetési előadókhoz kell csatlakoznom 18 órakor, egy kicsit megfordítjuk itt a napirend sorrendjét, és Kósa úr egyetértésével megfordítjuk a 7-es és a 6-os pontot. Hirs asszony fog 18 órától elnökölni. Akkor most Morán asszonynak adom meg a szót, az Európai Szociális Alapról fog beszélni és a jelentés tervezetről. Köszönöm, ami az Európai Szociális Alapot és a jelentés tervezetet illeti, ma már erről is vita volt. Ez közvetlenül következik abból a munkából, amelyet a az Európai Szociális Alapa kapcsolatos munkacsoportban végeztünk. Különböző politikai frakciók voltak ennek részesei, ennek a munkacsoportnak, és megpróbáltam, amennyire tudtam, amennyire csak tudtam belevenni az összes véleményt ebbe a jelentésbe, és nyitott vagyok, és voltam az összes egyéb álláspont előtt is. Ez a jelentés, ez a jelentés tervezet abban a szellemben született, hogy az emberi erőforrásba szükséges befektetni, a válság idején, azért, hogy Európa dinamikája megmaradjon a válság ellenére, és a bérből, fizetésből élőek, élők alkalmazkodjanak a vállalkozások új igényeihez, és már előre tudjuk, hogy hogyan alakul majd a helyzet, és a munkahelyek is hogyan fognak alakulni, hogy kell ehhez majd alkalmazkodni. Az előrejelzés nem áll távol attól, amit mi szeretnénk, hogy a legkiszolgáltatóbb rétegeket segítsük, és hatékony szakmai beilleszkedési vagy újra beilleszkedési lehetőséget biztosítsunk ennek a sebezhető vagy kiszolgáltatott munkavállalói rétegnek, és így is harcoljunk a szegénység ellen, hiszen ez már az európai szociális alap egyik feladata is. Néhány pontot kiemelnék. A jelentésben ezt szerettük volna reflektorfénybe helyezni. Feltétlenül szükséges, megkerülhetetlen és politikailag alapvető, hogy ez az európai szociális alap része legyen a 2020-as Európa szociális kohéziójának, és ebben az értelemben nem arról van szó, hogy a kohéziós politikát, Európa 2020-as kohéziós politikáját lebontsuk, mégpedig úgy, hogy felrobbantsuk ennek a megvalósítását regionális szinten, anélkül, hogy az európai kohéziót megosztanánk ami minket illent, mindenkiben nagy a lendület azért, hogy az Európai Szociális Alap regionálisá váljon, bármilyen szinten, legyen az európai szinten vagy helyi szinten. Úgy gondolom, hogy a különböző politikai frakciók osztják azt a véleményt, hogy ez a szociális kohéziós politika európai szinten, és éppen ezért a mi bizottságunk alá tartozik. Oda kell figyelnünk arra, hogy igen kifinomultan dolgozzuk ki a különböző módosító indítványainkat. Második pont, amelyre hangsúlyt helyeznék, ez a kondicionalitás. Most beszéltünk erről a többéves pénzügyi keret kapcsán. De látjuk, hogy a kondicionalitás, a makroökonomiai, erről sokat beszéltünk a különböző politikai frakciókban, és ez valóban kétszeresen is megjelentettük, úgyhogy szociális értelemben ezt visszaszorítanánk, mert ez azt jelenti, hogy kétszer fizettetnénk meg mindezt a legkiszolgáltatottabb lakossági réteggel. Mihez ragaszkodunk? Először is a hatékonyság megfelelő hatás méréssel, a, a, politika, a szociális politika mérésével. Azután az olvashatóság, ez több hozzászóló az előbb említette, nem kívánom ezt ismét elmondani, annak nem lenne értelme, de a szociális alap az EU szociális politikájának jele, jelképe és jele, éppen ezért ennek olvashatónak, láthatónak kell lennie, főként válság esetén, vagyis a szociálpolitikát ki kell emelni. Harmadsorban mind annyiunknak harcolnunk kell azért, hogy ezt az európai szociális alapot maximálisan kihasználjuk, felhasználjuk. Ma, hogyha követjük ennek a felhasználását a különböző tagállamokban, akkor azt látjuk, hogy nincs meg a maximális kihasználás, és egyeseknél bizonyos dolgok működnek, mások viszont ugyanezt nem használják ki, nem használják fel, és ez katasztrofális, főként akkor, amikor válságban vagyunk. Kísérő politikát kell itt alkalmazni, vagyis az érintetteket, a, azokat, akik itt lépnek, azokat segíteni kell abban, hogy a lehető legjobban kihasználják ezt a politikát. Meg kell könnyíteni a szociális alap felhasználását, gyorsabban kell fizetni, támogatni kell az államokat abban, hogy a különböző részletek kifizetése, tehát a részlet kifizetés is megtörténhessen. Ez benne van a szövegben, és a tények is erre szolgálnak. Vagyis a különböző az alacsony összegek esetén egyszerűsíteni kell az eljárást, mert sokszor a kis dosszék, a kis ügyek a kisléptékű fellépések, amelyeknek semmi köze az MVA-hoz, vagy a mezőgazdasági fejlesztési alaphoz. Itt hatékonyabbnak kell lenni, gyorsítani kell. A módosításokban szerepelnek még más kérdések is, a javaslatokban is, a szociális partnerek bevonása, mert ha ez nem történik meg a szociális alap alkalmazása kapcsán, akkor az nem lenne jó, mert ha bevonjuk őket, hatékonyabban lehet a szociális alapot felhasználni, és egy kis részt talán arra lehetne fordítani, hogy ők is cselekvően lépjenek fel, és serkentsék az alap fölhasználását. Jutta az előbb beszélt a transnacionális szempontokról az említett szakpolitika alkalmazásakor, úgyhogy itt is gondolni kell erre az Európai Szociális Alap kapcsán, és mi azt javasoljuk, hogy legyen egy bevált gyakorlati kézikönyv az itt eh, a hatékonysági szociálpolitikáról van szó, és éppen ezért, elnök asszony, önnel együtt harcolni fogok azért, hogy megkülönböztessék a szociális alapot a regionális politikáktól, még akkor is, hogyha ezeknek harmonikusan kell egymáshoz illeszkedniük, és itt a cél az, hogy hatékony politikáról legyen szó. Köszönöm szépen, most megadom a szót a különböző árnyékelen előadóknak, először is Gönc Kingának, aztán Egye Hírsnek. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a jelentéstervezetet, Morán Sártyé asszony jelentéstervezetét. tervezetét nagyrészt egybevág a munkacsoportban kialakult közös gondolkodással, és nagyon sok pont tükrözi az ott elhangzott vitát. Mindenképpen örülök neki például, hogy a az a politikai prioritást képezne, nagyon fontos, hogy a 25%-os arány a kohéziós politikából megmaradjon az esza nak Egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy ez a részesedés meglegyen, így lehet csak gondoskodni arról, hogy megfelelő összeget költsenek ezekre a célkitűzésekre. A korábbi vitát hallgatva, ugye a több éves pénzügyi keretről volt szó, úgy tűnt, hogy a mikroökonomiai feltételez kötöttség ellen érvel ön, hogy ez ugye megbénítja a tagállami önállóságot, szociális partnereket is be kell vonni a előkészítésbe, monitorozásba, illetve hogy ne legyen diszkrimináció. Szerintem ugyan ezek a fontos szempontok a szocialista frakció számára is, de szeretném látni explicitebb megfogalmazásban is ezt. Mindenfajta diszkrimináció felszámolásáról beszél ön. Úgy gondolom, hogy ki kell mondani, hogy semmi olyan programra nem lehet pénzt költeni, ami a szociális egyenlőtlenséget, a szegregációt erősíteni, e, tudva, hogy ugye a múltban azért ez előfordul több esetben is. Aztán a munkacsoportban hosszú vita volt a tematikus koncentrációról is, hogy e, ez a négy téma e, elegendő-e, túl sok-e, túl kevés-e a 18 alapján. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne csak a célkitűzések számát alakítsuk ki tematikus koncentrációra, hanem az is fontos lenne, hogy áttekintsük hogy a tematikus koncentráció mennyiben áll összhangban a nemzeti reformprogramokkal, amelyeket a tagállamok ugye elfogadtak, illetve a nemzeti roma stratégiákkal, hiszen a tagállamoktól ezt is kérték, mármint hogy készítsék el, illetve a különböző stratégiákkal, foglalkoztatási stratégia, stb. Tehát ne csak nézzük meg, hogy milyenek ezek a témák, hanem tekintsük át, hogy a különböző nemzeti stratégiákhoz milyen a kapcsolódásuk, hiszen mindenképpen szeretnénk, hogy az EU pénzek, támogatások a már elfogadott nemzeti stratégiákat támogassák. Úgy gondolom, hogy a különböző jelzőszámokon kívül foglalkoztatás, oktatás, a szociális befogadás és a szegénység csökkentése is célok itt a, ezeknél az alapoknál. Fontos lenne, hogy ezekre is legyen jelzőszám, tudjuk mérni a szegénységet, tudjuk mérni a szociális befogadást, a kirekesztés csökkentését. Aztán ön említette a különböző alapok kiegészítő jellegét, és talán a legfontosabb az ESA és az ERFA kiegészítő, egymás kiegészítő jellege. Szeretném, vagy örülnék neki, hogyha a szövegben ez a kiegészítő jelleg is megjelenne ugye mindkét összeg finanszírozása szolgálhat hasonló célkitűzéseket, és ugye sosincs elég pénz minden cél megvalósítására. Ennyit akartam így az első körben mondani, aztán majd folytatjuk meg az egyeztetést. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Nyadja Hírs, aztán Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az előadónak köszönetet mondani a jelentését. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos pontokat illesztett a jelentésben, amiket a munkacsoportban is megvitattunk, úgyhogy ezért köszönöm. És csak egyetérteni tudok vele abban a tekintetben, hogy az Európai Szociális Alap ismertségét, illetve hatékonyságát fenn kell tartanunk, pontosan azért, hogy a polgárok is tudják, hogy azért valami pozitív is jön Brüsszelből, hiszen erről azért annyira gyakran nem tájékoztatnak, úgyhogy továbbra is gondoskodnunk kell arról, hogy ismert maradjon. A korai iskola elhagyás esetében nem csak azt kell megakadályoznunk, hogy elhagyják korán az iskolát, hanem ezt meg kell akadályoznunk, meg kell előznünk. Ez egy nagyon fontos kijelentés, illetve a nevelés, oktatás, képzés, valamint a munkaerőpiac kapcsolatára szintén jobban ki kell térnünk. És teljes mértékben egyetértek önnel, azt hiszem, hogy a bizottság javaslata már a megfelelő irányba mutatott, hogy valóban azon tagállamok, amelyek a projekteket forrásokkal látják el, nekünk kell a tagállamokba utalnunk ezen összegeket, hiszen gyakran azon problémák, hogy merülnek fel, hogy az egyesületek, vagy akik tényleg a projektekkel foglalkoznak, valamikor majd megkapják az összegeket, de ezt az időszakot nem tudják áthidalni, mert nincs likviditásuk. Ami pedig szintén fontos volt számomra, az ami a prioritásoknál, a finanszírozásnál szerepel, ott ugye azt olvashatjuk, hogy a fejlettebb térségekben a finanszírozás 80%-át legfeljebb négy finanszírozási prioritásra osszuk fel. Úgy gondolom, hogy ez túlzottan korlátozza a lehetőségeket. Jobban meg kell fontolnunk azt, hogy talán több prioritást hagyunk jóvá, vagy a 80%-os arányt egy kicsit lejjebb vigyük. Úgy gondolom, hogy itt nem teszünk magunknak szívetséget. Meg kell néznünk például, hogy egy olyan nagy tagállam, mint Németország, amely különböző régiókban más igényeket tud felmutatni, tehát számomra ezt másképpen, ez fontos, hogy másképpen kezeljük. És még valami, amire szeretnék kitérni, ez a makrogazdasági előfeltételekkel kapcsolatos. Tudom, hogy ezeket nagyon kritikusan tekintjük, körültekintően kell eljárnunk, hiszen azok, akiknek a helyzete már eleve rossz, őket nem szabad még jobban büntetnünk. Ez alig, ha lehet az egésznek a célja. Viszont ha vannak tagállamok, amelyek tényleg megtagadják azt, hogy előre lépjenek az eladósodás kérdésében, akkor bizony meg kellene fontolnunk, hogy ne ez legyene a legutolsó lehetőség és akkor adott esetben csökkentenünk kell a támogatást. Nem csak azért pusztán, mert valaki eladósodott, de hogyha látjuk, hogy a kormány kormány kész arra, hogy visszaszorítsa ezt az eladósodást, de hogyha egy kormány tényleg vonakodik és megtagadja a különböző különböző ajánlások figyelembevételét, akkor talán így tudnánk fokozottabb nyomást gyakorolni, hogy a brüsszeli elvárásokat jobban figyelembe vegyék. Köszönöm. Elizabeth Schröter, et puis ensuite donnerai la parole au rapporteur. Elizabeth Schröter, aztán visszaadom a szót az előadóknak a befejezéshez. Köszönöm. Először is az előadónak köszönetet szeretnék mondani. Számos felvetésünket beépítette ebbe a jelentésbe. És hangsúlyoznom kell még egyszer azt, hogy kitűnően egyeztetett velünk, árnyékjelentéstevőkkel, és örömmel nézek a további munka elébe. Három megjegyzésem van. Először is, amit már Nagyja Hirsch említett, erre gondoltam tulajdonképpen, amikor a biztos úrnak jeleztem ma az arányokkal kapcsolatos megjegyzésemet, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy legyen egy esélyünk hogy keresztül vigyük ezt a 25 százalékot a különböző térségekben, ugye mások az arányok, de hogyha tényleg ki akarunk tartani a 25% mellett, akkor kérdés, hogy a szociális alap rendeletén belül nem kellene nagyobb mozgásteret biztosítanunk a szövetségek érdekében mert akkor így többen igénybe tudják venni a szociális alapforrásait azok, akik tényleg szeretnék ezeket felhasználni. Tehát itt rugalmasságra van szükségünk, és a 43, 43-as cikk ez nem igazán jó, és azt mondhatom, hogy strukturális szempontból is helytelen. Hogyha összehasonlítjuk a többi strukturális alappal, akkor látjuk, hogy ott másképpen járnak el. Úgy gondolom éppen ezért, hogy ez a 43-as cikk, amit ugye Nágya Hirsch is említett, ez nem szabad, hogy a beruházási prioritások szintjén jelenjék meg, hanem a tematikus prioritások szintjén kell ezt lássuk. A 11 különböző prioritás szerepel a rendeletben, és az Európai Szociális Alaprendeletében ugye ABCD pontokkal illetjük ezt. Nálunk ez a 8, 9, 10, 11-es pont. Itt a koncentráció a fontos, és azon területeket kell először is figyelembe vennünk, amelyek a tagállamoknál szükségesek. És azt mondjuk például, hogy a 8-as a foglalkoztatás, a 9-es a szociális bevonás, a szociális integráció, a szegénység elleni küzdelem, a 10-es ugye az oktatás képzés. Ezek azok a témák, amelyek esetében biztosítanunk kell a 80%-ot, ez 16 prioritást jelentene, a többi pedig ott jelenne meg a mozgástér, azon tagállamok számára, amelyeknél ilyen horizontális prioritások is vannak, amelyeket igénybe szeretnének venni, és vannak olyan országok, amelyeknél a közigazgatást jobban ki kell építeni, vannak tagállamok, ahol ez az igény jelentős, ott 60% jelenne meg. És itt azt mondanám, hogy ez lenne a minimum. Vannak országok, amelyeknél 85% az igény, de gyakorlatilag ugye ez az, amit figyelembe kell vennünk a foglalkoztatási és szociális politika során. Ezt fontosnak tartom. Másodszorban pedig ugye a szövetségeket fontosnak tartjuk, és szerintem ez egy sokkal jobb politika, amit finanszírozhatunk a szociális alapból, sokkal jobban járunk el így, mint ha a beruházásokra helyeznénk a hangsúlyt. De ezt már többször elmondtuk itt. Továbbá a hatos cikk, ott a partnerségek finanszírozásáról van szó, az előadó ezt említette. Amikor a módosítókat kidolgoztam, akkor ezt szorosabban figyelemre, figyelemmel kísértem. Az, amit ott elvárnak a partnerektől, az gyakorlatilag az, hogy a különböző szinteken gyakorlatilag kunyaráljanak, kérjék a strukturális alapok forrásait, és um, ez um, egy teljesen abszurd helyzetet idéz elő, mert ez azt jelenti, hogy minden egyes prioritási tengelyhez uh, ki kell könyörögjék a pénzeket. Én ezt határozottan ellenzem, kell, hogy legyen egy adott uh, konkrét uh, százalék, amelyet a partnerek igénybe vehetnek, mert másképpen ez nem megoldható, egyébként a partnerség nem megvalósítható, képtelenek lesznek erre, és ez azt is jelenti, hogy nem valósul meg, nem fogják igénybe venni, mindig lesznek olyan feltételek, amelyek miatt egy adott közigazgatási szinten nem kapják meg a támogatást. Tehát ezt meg kell változtatni. Itt az általános rendeletben van a probléma, a különböző prioritási tengelyeken jelenik meg ugye a finanszírozás lehetősége, és ez egy alapvető problémát jelent az egész strukturális alapok területén. Most pont ezzel foglalkozom, szerintem ez nem működik, és ezt meg is kellene változtatnunk. A harmadik megjegyzésem pedig a 12-es cikkre vonatkozik, ott az ITI, ez egy olyan eszköz, ugye, amely egy integrált politikát tud megvalósítani, ugye fellépni a szegénység ellen a városi térségekben, és ugyanígy a regionális alapot is igénybe lehet venni a szociális infrastruktúra kiépítéséhez, az egészségügyi infrastruktúra kiépítéséhez, és magukat a személyeket is támogatni tudjuk. A regionális alapon belül ugye 5 százalékot adnánk konkrétan az önkormányzatoknak, hogy ők maguk döntsenek a projektekről. Szerintem ez nagyon észszerű lenne, mert egy nagyváros tudja legjobban az integrált támogatást kivitelezni. Ezt sokkal jobban meg lehet oldani az önkormányzatok a városok szintjén, mint nemzeti szinten. A szociális alapnál is szerepel egy ilyen terv, de a százalék arányokat ott nem határozták meg. Tehát előállhat egy olyan helyzet, hogy egy adott város a regionális alapnál saját maga dönthet, az európai szociális alapnál viszont a nemzeti szintű hatósághoz kell, hogy forduljon. Tehát itt azt mondom, hogy itt is 5%-ot kell biztosítanunk a városoknak, hogy mind a, két, mind a két alap esetében igénybe tudják venni a forrásokat, hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen elnézést, hogyha nyomást gyakorlok önökre, de szeretném és hogyha megismerhetnénk a módosítókat. Benarab Atu asszony, a Kulturális Szakbizottság előadója szeretne hozzászólni, aztán visszaadom a szót Sertyi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két előrelépést szeretnék hangsúlyozni az új rendeletben. Egyfelől az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos előrelépést jelezném, mert ez nagyon súlyos probléma volt, a másik pedig a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, ami szintén nagyon fontos. Most van néhány fenntartásom is, a jelenlegi rendeletben a 2007-2013-asban szerepel az EQUAL program is, ami ugye a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelmet szolgálja, és ennek valahogy nem találom itt a mm, mm, szerepeltetését. Most a kultúra nem szerepel prioritást képező célként, ugyanakkor a kultúra, a sokféle tanulás, az ismeretek fejlesztése, illetve a kreatív ipar gazdasági tevékenysége mind-mind fontos lehet a marginalizált csoportok szempontjából is, és nem kapnak megfelelő elismerést. Külön szeretném jelezni, hogy a dominánsan kultúra kulturális projekteknek is helyet kell adni. Például a hármas cikknél szerepetethetnénk őket. Köszönöm, elnök. Akkor visszadom a szót a jelentéskészítőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden képviselőtársamnak, akik részt vettek az ESZA munkacsoport munkájában, és akik már hosszú hónapok óta szorgosan foglalkoznak ezekkel a témákkal, és együtt sikerült az új bizottsági javaslatot alaposan átrágnunk. Emiatt állt elő az a helyzet, hogy gyakorlatilag közös hangon szólalhatunk fel minnyáján e témákban. Feljegyeztem az összes elhangzott észrevételt, különösen a 25%-kal kapcsolatban, ugye a közös politika vonatkozásában Göncasszony említette, hogy el kell kerülni, hogy az szociális egyenlőtlenségeket erősítsük az ESZÁ-val, és az ESZÁ-t, amikor szükség van rá nemzeti szinten fontos tematikus politikákra, így a romák kérdésére, az oktatásra is használni kell. Mindenki egyetért, hogy nagyon fontos a szegénység felszámolásával kapcsolatban a jelzőszámok kialakítása, illetve hogy tényleg kiegészítő jellegűek legyenek az alapok, feltéve, hogy ez megfelelően van szabályozva, és tényleg többé-kevésbé szociális felhasználásról van azért szó. Figyeltem azt is, amit Nagy a Hírs hogy mondott, a szakképesítés nélküli iskola elhagyók helyzetének felszámolásával kapcsolatban, illetve hogy a tematika ne legyen önkényes, illetve legyen rugalmasabb, illetve Negye hírsasszonynak volt egy fel fenntartása is a makroökonomiai feltételez kötöttséggel kapcsolatban. Ez egyes konkrét esetekben indokolt is. Úgy gondolom, hogy abszolút szociális helyzetben lévő emberekről van szó, nem szabad, hogy kétszer fizettessünk velük bármit is mármint a legnehezebb helyzetben lévő emberekkel. Schröter asszony is beszélt a 25%-ról, amit fenn kell tartani, illetve a partnerségekről, illetve a tematikus koncentráltságról, vagy koncentrációról. Nos, elnök asszony, figyelembe véve, hogy közösen mennyit dolgoztunk ebben a témában, úgy gondolom, hogy sikerül most előrelépnünk, megint csak kollektív módon, Javaslom, hogy az összes árnyékelő adóval újra találkozzunk, és ugyanebben a szellemben folytassuk a munkát, együtt tudjuk ugyanis előrevinni a dolgokat, aztán természetesen mindenki a saját szíve és meggyőződése szerint dönthet, de mindenképpen érdemes folytatni ezt a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm! nem lepem meg önöket, hogyha arra emlékeztettem önöket, hogy fontos, hogy Kósa úr jelentésével kapcsolatban is egységesen lépjünk fel, legalábbis nagyon odafigyeljünk rá, az ESSA vonatkozásában is fontos lehet ez, a módosítók benyújtásának határideje május 16-a 12 óra, június 20-án, 21-én beszéljük meg a módosítókat, július 10-én lesz egy vita még, és a szavazás is, a plenárison pedig szeptemberben kerülne sor az elfogadásra. A napirend hetedik pontjánál, mint említettem, és már előre e, e, e, exkluzálom magamat, szeretném ismertetni a nézőpontomat, mielőtt átadnám az elnöklést egy a hírsnek. Egy olyan kezdeményezésről van tehát szó, amit koordinátorok között tettünk a korábban a foglalkoztatási szakbizottságban elvégzett munka fényében, vagy a Türünen asszony készített jelentés, de nem csak ő, a fiatalok esélyeiről ma az Európai Unióban, és mindenképpen szerettük volna ez, ennek a munkának a fonalát újra felvenni. Február 16-án ugye már tartottunk egy nyilvános meghallgatást márciusban, és három módosítási javaslat van. Én javaslom, hogy ezeket ne szavazzuk meg, majd kiderül, hogy holnap Danielben hogyan alakulnak a dolgok, de én nem igazán ö, pártolom őket. Ö, vannak bizonyos módosítók, amelyek problémásak számomra, ugyanis kiforgatják a természetéből azt az üzenetet, amit mi szeretnénk küldeni hogyha az elsfoglalás tervezett tartalmát megnézzük, amit ugye kiosztottunk, a fő mondani való az, hogy egyfajta fiatalok garanciáját kellene létrehozni. Úgy gondolom, hogy itt fontos hozzáadott értékünk lehet. A fiatalok munkavállalásáról sok szó esik, meg foglalkoztatásáról, nagyon sokféleképpen lehet ezt értelmezni. És vannak olyan országok, például Ausztria, ahol nagyon konkrét kezdeményezések történtek, amelyeket siker koronázott, és amelyek megvalósítás alatt vannak, illetve mondjuk más országok, gondolok itt Luxemburgra, Ausztria példáját akarják most követni, akkor tényleg benchmarkingról van szó, és lehet európai javaslatot tenni az elsoglásnak ezzel a részével szerintem tovább lehet lépni. Van egy sor dolog, ami javítaná az állásfoglalás szövegét, és nem okoz gondot számomra, de még egyszer említem, hogy vannak olyanok is, amelyek gondot jelentenek számomra. Hadd mondjam el, hogy mely módosítóknál javaslok kiegészítést vagy módosítást Lambert asszony négyes cikkénél, vagy módosítójánál én inkább azt javaslom, hogy kiegészítős, kiegészítésről legyen szó, ne pedig egybeolvasztásról. A 14-es hírsmódosító egy olyan pontra vonatkozik, ahol egy őri módosító is van, őri úré messzebb megy, mint hírsasszony. Én azt javaslom, hogy Hírsasszony 14-esét kompromisszumnak tekintsük, ne őri úr 13-asát vegyük figyelembe. Tehát az E preambulum bekezdésnél a 14-es módosító lenne a kompromisszumos módosító amely a különböző módosítókat jól összegzi. A 23-as módosító Lambert asszonytól érkezett megint csak, de ő nincs itt. Türinen asszony, a Söter asszony esetleg beszámolhatnának neki az én javaslatomról. Lambert asszony Inclusive Green and Job Rich Growth-ról beszél én inkább sustainable and job-rich growthról beszélnék, mert az a, a zöldek szempontjait is figyelembe veszi. Ugye benne van a green, a zöld, de mégis közelebb áll ahhoz, amire mi gondolunk a természet kapcsán, és hogy mibe is érdemes fektetni ami a 28-as módosítót illeti, Őri úrnak szeretnék örömet szerezni, de hát elment. Azt javaslom, hogy részen külön szavazzunk. Az első részről, illetve a másodikat töröljük, itt a, a kollektív szerződéskötés eltörlése számomra nehezen elfogadható. A 31-es módosítónál megint csak külön szavazást javaslok, Kabnoch úrnak szereznénk így örömet, és itt egy szóbeli módosítót is javaslok a külön szavazás mellett. Az első rész úgy hangzik, hogy is convinced that one effective way of bringing young people back to work consists és akkor a Systemic Reforms-tól folytatódik. Ezt a részt pártolom, viszont ellenzem az In Introducing More Flexible Labor Laws at EU and National Level and mondatrészt. Egyetértenek ezzel így? Ez a 31-es módosító tehát, végül pedig Az 52-es módosítónál is, bocsánat, a 41-est elfelejtettem, kifelejtettem, a 41-es hírsasszony módosítója felhívást intézne a tagállamokhoz, én azt javaslom, hogy a bizottsághoz intézzünk felhívást, hírsasszony módosítója kiegészítésként szerepelne, tehát lehetne a tagállamokhoz és a bizottsághoz is felhívást intézni, a módosító szerzői egyetért, akkor ezt kiegészítésnek tekintsük, tehát a 41-es módosítót, a 49-es módosító Hát még két szóbeli módosításom lesz elnézést. A 49-esnél ugyanaz a gondom, Lambert asszony módosítójáról van szó, megint a Green Economy-ra hivatkozik. Javaslom, hogy a fenntartható, a sustainable jelzőt használjuk. A részletekről nem gondolkodtam el, de nagyon hasonlít ez a módosító 21-es Kabnoch módosítóra. Megpróbáljuk holnapig a megfogalmazást még finomítani, hogy ne legyen szó megkettőződésről, önök majd megítélik. 52-es módosító őri úrtól el tudnám fogadni, ha ő elfogadná, hogy legyen egy szóbeli módosító is, amiben az undermine kifejezésem szerepel. Az 52-es módosító vége úgy hangzana, hogy calls on the Commission to make sure that recommendations to member states regain fiscal sustainability, don't destroy or undermine policies, stb. Tehát ezeket a javaslatokat tenném, elnézést ezért a nagyon távirati stílusért. Itt itt a szakbizottság plenáris ülésén, de hát ilyen feltételek között kell dolgoznunk. És azt, hogy majd megítéli, hogy a vita eredménye zárul-e. Önöknek jó munkát kívánok, és Kósa úrtól is elnézést kérek, hogy az ő jelentésének ismertetésénél nem tudok itt lenni. Mrs. Turunen. Turunen asszony. Um, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak néhány komment, kommentára módosítókról a zöldek részéről. Azt hiszem, hogy el tudjuk fogadni azt, hogyha a green helyett a sustainable szót írjuk, és szeretnék megemlíteni néhány olyan módosítót, amely aggaszt bennünket. Vannak jók is persze, ezt meg kell egyezem még mielőtt a listát elkezdeném említeni, de azért megjegyzem, hogy a 11-es módosítás az ECR frakció részéről, amely ugye azt írja, hogy a fiatal korú a körében a mm, a jóléti függőség kultúrája és a gazdasági e, stagnáció az egyik fő oka a munkanélküliségnek. Kérdés, hogy valóban ez -e a fő oka a munkanélküliségnek? Persze lehet, hogy az okok közt megemlíthetnénk a munkaerőpiac merevségét, de nem ez az egyetlen indok. És olyan országok, ahol százalék arányban a legmagasabb a jóléti szolgáltatások kifizetése, mint például a Dánia, ott igen magas a fiatalok körében a munkanélküliség, tehát ez az állítás egész egyszerűen nem állja meg a helyét, úgyhogy nem lenne szabad beírnunk ide. A 16-os, 17-es módosítók, az ALDE és az ECR, azok, akik szeretnék törölni azt, hogy a fiatalok nem felelősek a válságért. Én ezt nem értem, hiszen számomra tény, az, hogy nem vállaltak kockázatot, valószínűleg dolgoztak, vagy az oktatási rendszerben voltak, tanultak, és őket érintette végeredményben leginkább a válság. Ez azt hiszem, hogy egy egyértelmű tény, úgyhogy igazából nem értem, hogy a két frakció miért akarja törölni ezt a részt. A 28-as módosítás, Berez asszony, szintén említi azt, hogy talán külön szavazhatnánk erről. Én azt mondanám, hogy nem értek egyet ezzel, mert véleményem szerint mind a két pont nagyon fontos. A kollektív tárgyalások, amelyekről ugye Beresz asszony azt mondta, hogy szeretné ezeket megtartani a, a szövegben, én ezt támogatom, de a néppárt szeretné törölni azt a részt, hogy az ideiglenes munkák súlyosan érintik a fiatalokat. Hogyha megkérdezzük az OECD-t, hogy milyen indokok a legjelentősebbek a fiatalok körében a magas munkanélküliségért. Nos, egyfelől a tapasztalat hiánya, de az is, hogy gyakran ideiglenes szerződéssel dolgoznak a fiatalok válság idején pedig, főleg ezek az állások azok, amelyek megszűnnek, illetve ők lépnek ki a munkaerőpiacról. Tehát ez egy tény, amelyet azt hiszem, hogy nem lenne szabad vitatnunk. Sajnálom, ha ez egy kicsit hosszúra sikerül, akkor megpróbálok felgyorsítani a 40-es, 43-as módosítás a néppárt részéről. A néppárt szeretné törölni azt a lehetőséget, hogy egy különböző fejezet, egy különálló fejezet vonatkozzék a fiatalokra. Szeretném feltenni a kérdést, hogy miért kívánja ezt megtenni, hiszen a tárgyalások a vita részét képezi ez, és én úgy értelmezem, hogy konszenzust tudunk kialakítani ebben, de lehet, hogy tévedek. és két utolsó észrevétel a 44-es módosító, ismét a néppárt tollából. Nem szeretnék a fiatalok, fiatal szervezeteket megemlíteni, akik részt vehetnek a fiatalokat szolgáló politikák kivitelezésében. Ismét felteszem a kérdést, hogy miért, hiszen szerintem fontos bevonnunk őket. Végezetül pedig az ECR tollából az 51-es módosító. Szeretnék a decent and quality jobs helyett azt írni, hogy new jobs. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos megjegyzés, hogy nem csak új munkahelyeket hozzunk létre, hanem tisztességes munkahelyeket, olyan állásokat, amelyekből az emberek meg tudnak élni, és amelyek megfelelő feltételekkel járnak. Úgy gondolom, hogy ezt a mondatot itt kellene tartanunk, meg kellene tartanunk, mert egyetérthetünk abban, hogy nem csak több, hanem jobb munkahelyekre van szükségünk, és itt a minőségen van a hangsúly. Nem szabad megfeledkeznünk erről, még válság idején sem. Ettől eltekintve pedig úgy vélem, hogy kitűnő lehet ez a jelentés, és remélem, hogy valaki a néppárt részéről, vagy is talán az egyszer részéről meg tudja válaszolni a kérdéseimet. Ähm, es gibt keine weiteren... Több hozzászólás nincs. Úgyhogy akkor holnap szavazhatunk erről, és most átérhetünk a következő napirendi pontra, a hatos napirendi pontra. És akkor átadom az előadónak a szót, Kósa úrnak adom meg a szót. Köszönöm a elnök asszony. Üdvözlöm a képviselőtársakat, és köszönöm szépen, hogy itt vannak és kitartottak még a kora esti órákban is. Erről a véleménytervezetről folytathassunk egy eszmecserét. Először szeretném jelezni, hogy ez a véleménytervezet az álláspontom szerint akár önálló jelentés is lehetne, mert olyan fontos témákról szól, ami megérné azt, hogy Szociális Foglalkoztatási Bizottság önállóan foglalkozzon vele. Ennek köszönhető, hogy 89 pontban javasoljuk kezdetben a módosításokat a jogszabálytervezethez. Két hónapos előkészítő munka áll már mögöttünk, Ebben a munkában nagyon sok partner segített nekem, mindenkinek szeretném megköszönni ezt a közreműködést. És már korábban elhangzott az Európai Szociális Alappal kapcsolatos jelentéstervezeteket igyekeztünk folyamatosan összehangolni, hiszen mind a kettővel összefügg. Megpróbálom összefoglalni, hogy ez a 89 módosítási javaslat egyáltalán milyen alapokra épült. Ha részletesen ismertetném, akkor azt gondolom három-négy óra sem volna elegendő hozzá, de azt gondolom, hogy öt pontot tudnék fölhozni, ami nagyjából átöleli a módosítások lényegét. Az első az Európai Bizottság hatásköre. Álláspontom szerint ez az új jogszabálytervezet túlzottan megerősíti az Európai Bizottság szerepét, tehát kiegyensúlyozottságra volna szükség. A második kérdéskör a tagállamok kötelezettsége. Ebben a kérdésben úgy gondolom, hogy nagy viták lesznek a későbbiekben. A harmadik a eljárási kérdések, ezen a területen is nagy viták várhatóak, mert az én véleményem szerint nagyon sok kérdésben jogszabályi tervezet túl nagy hatáskört javasol a bizottságnak. A negyedik, és jogászként számomra ez egy nagyon fontos, az átláthatóság kérdése, a jogbiztonság kérdése, nagyon sok javaslat ezzel kapcsolatos. Az ötödik pedig az én saját kedvenc területem, a saját példámokán a fogyatékosság ügye. Azt gondolom, hogy maga a jogszabályjavaslat, amivel foglalkozunk, egy rendkívül fontos dolog az Európai Unió életében, hiszen mióta az EU létezik, ez segíti elő a különböző tagállamok gazdasági fejlesztését, előrehaladását, és hogy kiegyensúlyozottak lehessenek. Az államok közötti szolidaritás alapvető eszköze. Ezért nagyon fontos, hogy a jogszabálytervezet a továbbiakban is kiegyensúlyozott legyen mindenki számára egyaránt. Elismerem, aláírom, egyetértek azzal, hogy a későbbiek folyamán szükség van szigorítani bizonyos szabályokat. Azt is elismerem, bár ez a jogszabálytervezetből nem derül ki, hogy ebben a kérdésben minden szereplőnek jogai és kötelezettségei vannak. Az én véleménytervezetem egy picikét eltér ebből kifolyólag, mert úgy látom, hogy a bizottság és a, és a tagállamok között a jog és kötelezettség nem feltétlenül egyenlő. És ezt szeretném erősíteni, hogy a jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozottabbá válhassanak. Ugyanúgy fontos számomra, hogy a tagállamok, amikor végrehajtják vagy felhasználják a különböző forrásokat, akkor ennek az adminisztrációja ne okozzon számukra túlzott terheket. Az elmúlt időszakban, itt a szakbizottságban is nagyon sokszor volt arról szó, hogy különböző alapok felhasználásának az adminisztrációja egyre súlyosbodik, és megkaptuk erre az ígéretet a bizottság részéről, hogy szeretnék leegyszerűsíteni az adminisztrációt, csökkentik az adminisztrációt. A jogszabálytervezet viszont nem ezt mutatja. Tehát számos olyan javaslat van a véleménytervezetben, ami megpróbálja ezt csökkenteni. Végül úgy gondolom, hogy most kezdődik az igazi munka. A 89 módosító egy alapvető irányt jelölt ki, és bízom abban, hogy a képviselőtársaim, a kollégák talán részével, talán egészével egyetértenek, és a jobbító javaslatokat, újabb módosítókat adnak a véleménytervezethez hogy kompletten tessük ezt le az asztalra a főbizottság számára. Egyértelműen megmutatható, hogy mi, a Szociális és Foglalkoztatásügyi Bizottság milyen irányba szeretnénk elindítani ezt a kérdést. És várom a véleményüket ehhez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Köszönöm szépen. Köszönöm az ismertetőt, most pedig az árnyék jelentéstevőknek adjuk meg a lehetőséget, hogy ismertessék álláspontjukat. Először is eh, Gutierrez Prieto kollega, majd Schröter asszony, és utána Gönc asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, köszönöm Kósa úrnak is ezt eh, a véleménytervezetet amelyben gyakorlatilag egyetértünk. Főleg egyetértünk abban, hogy itt nem akármilyen vitáról van szó, hanem itt eh, a szociális Európa eh, szívének megreformálásáról van szó, amely nagymértékben hozzájárult az Európa identitás kialakításához. Nem véletlen, hogy amikor megnézzük az Euróbarométer adatait, akkor eh, láthatjuk azt, hogy mi vezet bennünket ezen, ezen vitához. Azon régiók, amelyek leginkább részesültek a kohéziós támogatásokból, ott a legerősebb az európai érzés egész, az egész kontinensen. Tehát ebből is látható, hogy az elmúlt tíz év gazdasági eredményessége, az alapok hatékonysága, például a foglalkoztatás terén, amikor több mint egy millió közvetlen munkahely jött létre, és nagyon sok KKV jött létre, ez azt hiszem, hogy hozzájárult az európér érzés megerősítéséhez. És ehhez kapcsolódik ez a javaslat is, illetve az Európai Bizottság javaslata, ami azt hiszem, hogy a kohéziós alapok kohéziós alapok identitását el akarja venni, meg akarja fosztani ettől, és a frakció ehhez nem akar hozzájárulni. Egész délután ugye a makrogazdasági feltételrendszerről volt szó, de azt hiszem, hogy most válaszút előtt vagyunk. El kell döntenünk, hogy azt akarjuk-e, hogy továbbra is a szolidaritásra használjuk fel ezt ezen alapokat, hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan régiók, amelyek különböző fejlettségi szintről indulnak, viszont jogukban áll az, hogy a kohézió, a növekedés, a foglalkoztatás szempontjából ugyanoda jussanak. Vagy azt akarjuk-e, hogy esetleg a fiskális konszolidációhoz használjuk fel egyfajta zsarló eszközként ezt, ezt a politikát a hatos csomag filozófiáját nem szabad felhasználni itt a kohéziós politikához. Azt hiszem, hogy meg kell követelnünk a bizottságtól azt, hogy ne használja fel az összes vitánkat ahhoz, hogy üzeneteket küld a külvilág felé. Az európai politikát az elmúlt évtizedekben felépítettük, és ezt nem szabad veszélybe sodorni téves úton járnánk, téves döntést hoznánk. A szocialista frakció nem engedheti meg azt, hogy a stabilitási és növekedési paktum céljait összekapcsoljuk a, stabilitá- összekapcsoljuk a kohéziós politikával, mert nem hisszük, hogy ez a megfelelő út, ezzel nem érthetünk egyet. Nem akarjuk büntetni azon régiókat, amelyek bizonyos deficit célkitűzéseket nem teljesítenek, mert ez még inkább hátrányosan érinteni az amúgy is nehézségekkel küzdő régiókat, illetve az ott élő polgárokat, akik részesülnek ezen támogatásokban, a kohéziós alapok támogatásában. Tehát azt hiszem, hogy ezzel nem érthetünk egyet, mert általánosságban véve sem értünk egyet az ilyen célokkal. És amit Kósa úr elmondott, ugye azzal kapcsolatban, hogy fontos az egyszerűsítés. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságban két különböző ember dolgozik, az valaki az indoklást dolgozza ki, a másik személy pedig a célokat, de a kettő között nincs összhang, és ez nem felel meg a politikánk célkitűzéseinek. Ugye azt mondják, hogy egyfelől a kohéziós politikát egyszerűsíteni kell, úgy gondolom, hogy ennek pont az ellenkezőjét érték el, mert ugye fokozottabb feltételeket szabnak, ugye makrogazdasági feltételeket, vannak ugye ex-ante feltételek, és ex post feltételek. Azt hiszem, hogy ez az egész egy bürokráciai káoszt eredményez, és ezáltal alig ha növelhető ennek a politikának, a kohéziós politikának a hatékonysága. Részemről úgy gondolom, hogy a hangsúlyt, ha lehet, akkor még inkább a közös stratégiai keretre kell helyeznünk, és a foglalkoztatásra, a kirekesztés elleni küzdelemre, a szegénység elleni küzdelemre, és mindezt a munkahelyek teremtése által kell megtennünk. Különböző régiók, különböző államok egy 11 elemet tartalmazó listából kell, hogy válasszanak a prioritások közül. Úgy vélem, hogy megfontolhatjuk annak a lehetőségét, hogy azon régiók, illetve országok, ahol meghaladja a munkanélküliség iráta 10%-ot, ott kötelező kell, hogy legyen a kohéziós politika, a kohéziós alapok felhasználásával a munkahelyek teremtése, a gazdaság ösztönzése olyan időszakban, amikor ugye Európa nagyon nehéz időket él. Tehát nem a fiskális konszolidáció kell, hogy legyen a közé, kell, hogy álljon a középpontban, hanem fel kell használnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ha lehet, akkor ezek minőségi munkahelyek kell, hogy legyenek. Köszönöm. Köszönöm. Elizabeth Schröter következik. Köszönöm szépen. Ezt a tervezetet nagyon figyelmesen tanulmányoztam a Kósa úr tervezetét, és úgy gondolom, hogy valami nagyon fontosat hozzáilleszt a bizottsági tervezethez, ez pedig a bizottsági javaslathoz, ez pedig a fogyatékossággal élő emberek számára a hozzáférhetőség. Küzdöttünk ezért a rendelet kidolgozása során, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiegészítés. Ugyanakkor megjegyezzem azt is, hogy az az elképzelés, hogy a szegény régiók helyett pusztán szegény embereket írjunk, ezt nem tudom támogatni, mert így megkérdőjelezzük magát a rendszert. Az emberek a szerepét, illetve az emberek helyzetét úgy tudjuk jobban kiemelni, hogyha a 84-es cikket vesszük alapul, ugyanis ott megvannak a kritériumok, különbséget teszünk a régiók között. Vannak ugye átmeneti régiók, ahol magasabb a munkanélküliség iráta, ott több pénzt kapnak, mint olyan régiókban, ahol alacsonyabb a munkanélküliség. Ez a 84-es cikkben egyértelműen szerepel, ezt talán ki lehet még egy jobban egészíteni annak érdekében, hogy a támogathatóság kritériumait erősítsük. De úgy gondolom, hogy ezt nem ott kellene megtenni, ahol ezt ő teszi, amikor a régiókról beszél, és azt mondja, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert itt különbséget kell tennünk. És a regionális fejlesztésnél mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, és természetesen az emberekre való hatás is fontos. Nem értek egyet azzal, amikor ugye törli a magatartási kódexet, mert ennek nem látom az értelmét. Egyfelől rendkívül fontos, hogy a diszkriminált embereket képviseljük, és fontos, hogy a tervezésben ők is részt kapjanak. De ha különböző eszközök, amelyek által ezt a befolyást gyakorolhatják, ezeket töröljük, akkor nem tudnak befolyást gyakorolni a folyamatokra, tehát ezen módosítókat nem tudom támogatni ugyanígy az eredményességi tartalékot is ellenzi, nem tudom milyen okból kifolyólag, azért talán, mert egy nagyobb, nagyobb bürokráciát idéz elő, de én úgy gondolom, hogy jutalmaznunk kell azon régiókat, amelyek jó programokat hajtanak végre. Ugyanakkor egyetértek vele abban, hogy a régiók büntetése, illetve a támogatások felfüggesztése problematikus, tehát a jutalmazásra kellene korlátozódnunk. És végezetül az ex ante feltételeket ellenzi. Ezzel kapcsolatban megvannak a kételjeim. Itt nem a makrogazdasági feltételekről van szó, amelyek ugye felfüggesztik a támogatásokat, hanem itt arról van szó, hogy egy tagállam korábban, ugye kell, hogy rendelkezzen már egy programmal, hogyan tudja a fogyatékkal élő embereket támogatni, hogy a munkaerőpiacon integrálódhassanak önállóan. De a program nélkül ugye nem lehet a pénzt felhasználni, ez az, ami maga az ex ante feltétel, és én ezt támogatom, mert akkor így tudjuk, hogy mire költik a pénzt. Tehát ebben a pontban az ő módosítójával nem tudok egyetérteni. Köszönöm szépen, Gönc Kinga. Köszönöm a szót, most magyarul beszélnék, hogy az Ádámmal közös nyelvünket tudjam használni meg ennek az összes előnyét. Egyrésztről azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok jelennek meg Kossuth Ádám jelentésében, és kulcsfontosságú lesz az, hogy amik ebbe belekerülnek, azok harmonizáljanak az ISF szabályozással, a szociális alapszabályozással, Úgyhogy azt is gondolom, hogy szorosan együtt kell majd dolgoznunk, hogy ugyanazok a szempontok legyenek egyikben meg a másikban ott, mert hogy ha az egyikben nem jelenik meg csak a másikban, akkor nem fog tudni keresztül menni, úgyhogy egy szoros dialógusra is majd szükség van. Én ennek megfelelően szeretnék egy pár dolgot említeni, amit, amit a, a szociális alap kapcsán is mondtam. Egyrésztről Ádám jelentésében is megjelenik ez a bizonyos nemzeti reformprogrammal való összevetés, a viszony, a szabályozás, a programok, illetve a nemzeti reformprogram között. Itt én azt is nagyon fontosnak tartanám, hogy ne csak a nemzeti reformprogrammal történjen meg ez az összevetés, hanem egyéb foglalkoztatási programmal, nemzeti, nemzeti foglalkoztási programmal, szegénységcsökkentési programmal, roma integrációs programmal, tehát hogy valóban a leghatékonyabb módon lehessen ezeket a, az alapokat használni. Amire Elizabeth Sörte is utalt, azt én is kiemelném, hogy én is nagy örömmel láttam, hogy a fogyatékos emberekre vonatkozó emendmentek, módosok is megjelentek, itt egy egyensúlyt kell tartanunk egyéb hátrányos helyzetű csoportok és a fogyatékos emberek ö, ö, esetében. Én is szívesen megnézem ebből a szempontból majd, hogy hogyan hogyan is alakul a szöveg, Illetőleg, amit említettem a szociális alapnál is, hogy itt érdemes lenne egy erős megfogalmazást megjeleníteni ebben is, hogy a egyenlőtlenségek növekedéséhez, a szegregáció növekedéséhez, vagy szegregációhoz nem járulhatnak hozzá ezek az alapok semmiféle módon, és azt hiszem, hogyha ez nem jelenik meg ilyen nagyon markáns formában, akkor akkor ugyanazt fogjuk látni, amit most is láttunk, hogy nem feltétlenül járul hozzá például a szegénység csökkentéshez, például az iskolai dropout csökkentéséhez ezeknek a alapoknak a felhasználása, illetőleg fontos lenne itt különösen a komplementaritást szintén látni. Többször említettük, hogy, hogy akkor igazán hatékony a, a források felhasználása, hogyha ilyen komplementer módon tudnak megjelenni. Egy programot akár többféle forrásból is lehet támogatni, ne legyenek elvesző, meg is, ismétlődő pénzek, amelyek akár átfedésben vannak egymással. Úgyhogy hogyha Ádám nem bánja, akkor, akkor beszélnénk ennek a, a szociális alapra vonatkozó részeiről még. Köszönöm szépen. Madame Morin, köszönöm szépen Elnök azt szeretném üdvözölni Kósárdán munkáját. Nagyon fontos módosítók jelentek meg. Én a munkamódszerünkről szeretnék beszélni, mert jól látjuk, hogy a két jelentés jól kiegészíti egymást, és fontos lenne, hogy jól csatlakozzanak egymáshoz. Ugyanis a, a feltevések, amelyek az egyikben megjelennek, a másikban is tükröződnek. Fontos, hogy ö, semmi ö, ne kerülje el a figyelmünket, és koherens legyen a két szöveg. Én azt javaslom, hogy a Kósa úr jelentésével foglalkozó munkacsoport, tehát előadó és előadók, illetve az ESA munkacsoport, amely már ugye e, működik, rövid időre üljön össze együtt, és e, olvassuk egybe, olvassuk át együtt a két jelentést, oly módon, hogy meggyőződhessünk róla, hogy ami kikerül a szakbizottságunktól, az megfelel az elvárásainknak mert végeredményben itt nem is annyira a frakció különböző nézőpontjairól van szó. Ma délután elég jól sikerül együtt dolgoznunk. Itt a mi szakbizottságunk munkájáról van szó alapvetően, amit a többi szakbizottság meg fog majd nézni, ezt mondta Beres asszony is mielőtt elment. Úgy gondolom, hogy mindenki csak, mindjárt csak nyerhet azzal, hogyha egy kis időt szánunk az együttes munkára, én legalábbis ezt javaslom munkamódszernek. Äh, Végezetül pedig szeretném az előadót megkérdezni, hogy szeretné-e összefoglalni az elhangzottakat, illetve kommentálni ezeket. Rendben. Először szeretném köszönni mindenkinek a hozzászólást. Őszintén mondom, hogy boldog vagyok, hogy már most konkrét javaslatokat tettek, és kiigazításokat kaptam természetesen ismernek engem. A korábbi munkáimból is láthatták, hogy mindenki véleményét szeretem meghallgatni, és lehetőleg konszenzusos alapon beépíteni a véleménytervezetbe. Két megjegyzést szeretnék most konkrétan, két megjegyzésre szeretnék konkrétan reagálni. Az egyik az, hogy fölmerült, hogy kérdőjel, hogy miért javaslom a magatartási kódex törlését. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem magát a magatart, tehát nem magával a kódexsel van problémám, hanem azzal van problémám, hogy a jogszabályjavaslat azt írja elő, hogy ezeket a feltételeket utólagosan kell majd ö, megbeszélnünk. Még mielőtt a programot elfogadjuk. teljes nyitottságra talál a két jelentésben, tehát az Európai Szociális Alap és az én véleménytervezetem, a munkacsoportok, hogy üljenek le és közösen dolgozzanak. Én gyorsan megnéztem, gyakorlatilag egy hét különbség van a két jelentés módosítóinak beadási határideje között, tehát azt gondolom, hogy nem lesz technikai akadálya annak, hogy a módosítók beérkezése után a két csoport összeüljön, és átnézze, hogy hol vannak párhuzamosságok, hol vannak ellentmondások, hol szükséges kiigazítás. Én azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak nagyon fontos, mind a két, hogy mind a két anyag ugyanazt a határozott álláspontot mutathassa meg és várom a módosító javaslatokat. Azt gondolom, hogy bátran lehet javaslatokat tenni, én is bátorságot építettem bele be az anyagba, és egy utolsó megjegyzés, igazat adok abban, hogy most túlzottan jelenik meg a fogyatékossági ügy, de úgy gondolom, hogy inkább most mutassam meg ezzel kapcsolatos álláspontomat, és nagyon bízom benne, hogy a többi hátrányos helyzetű csoportnak az érdekei is ugyanúgy meg fognak jelenni a későbbiek folyamán. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ähm, Köszönöm szépen. Még egyszer az összefoglalást, és akkor elérkeztünk ennek a pontnak a végére. Emlékeztetnék arra, hogy a Regi Bizottság az illetékes ebben a kérdésben, és a foglalkoztatási bizottság a részvételt kérte. Ebben a kérdésben azon még nem született döntés. A módosítók benyújtásnak határideje március 20, május, május 23, mondja az elnök, déli 12 óra és július 10-én fogunk szavazni erről a Foglalkoztatási Bizottságban, és akkor egyelőre berekeztem a mai ülést.